Good morning, everybody. I'm going to share in Spanish, if you don't mind, I prefer. So, buenos días a todos, y yo quisiera... Jó napot kívánok, szeretnék mindenkit üdvözölni. Az első szavaim elnökként a mai napra arra vonatkoznak, hogy szeretném megköszönni annak a kevés parlamenti képviselőnek, aki itt van, hogy eljött, és köszönöm azt is, hogy megválasztottak engem alelnöknek. Ma fogok először ebben a minőségemben működni. Tudom, hogy nehéz lesz Pablo Zábát felváltani, egyébként ő nagyon jó barátom is, de azért remélem, hogy majd jól meg fogom állni a helyemet ebben a szerepben. És nem szeretném persze, hogy őt elfelejtsék, de azért talán nem fogják visszasírni sem e, alelnökként. Most akkor kezdjük a nyolcas napirendi ponttal. Ez az éves jelentés az Európai Beruházási Bank tevékenységével kapcsolatban. Tudják, hogy a az év elején az elnökök értekezletének döntése alapján újfajta felosztása volt a feladatoknak, illetékességeknek, a köztünk, illetve a Költségvetési és Költségvetési Ellenőrzési Bizottság között. és mi így egy véleményt kaptunk. Erre kapcsolatban Jorgosz Kircosznak meg is adom a szót azonnal. Köszönöm szépen! 316 módosítás érkezett ehhez az anyaghoz. A következőképpen fogunk eljárni. Február 6-án vitát fogunk folytatni. Nem, bocsánat, javítja magát a felszólaló. Először jelentéstevőkkel fogunk találkozni december 7-én. Velük meg fogjuk vitatni a különböző módosításokat, és megpróbálunk majd kategóriákat felállítani, hogy kompromisszumokat tudjunk majd később ezekből kidolgozni, remélhetőleg. És azután pedig a jelentésről február 6-án fogunk tudni szavazni itt a szakbizottságban, és a plenáris szakaszba pedig Strasbourgban, márciusban kerülne ez az anyag. Hoyer úr, az Európai Beruházási Bank elnöke meg is fog jelenni az plenáris ülésen, és kérdéseinkre válaszolni fog. Ez lesz tehát az eljárás, amelyet követni fogunk. Ezzel kapcsolatban néhány általános megjegyzésem lenne hogy mi is történt egészen mostanáig. Nagyon sok olyan módosítás van, amelyek konkrétan az adóügyekre vonatkoznak, és a közvetítők témájára, valamint a az adóügyekkel kapcsolatos nem sokára megjelenő európai jogalkotásra vonatkozóan. A beruházási bank szerintem egy nagyon hatékony szervezet jól végzi a munkáját. Természetesen azt fogjuk majd tőlük kérni, hogy lépjenek ők is tovább, főként ami az adóügyeket illeti, de vannak itt olyan gyakorlati kérdések is, mint például nem tudtuk tőlük azt kérni, hogy olyan, tehát politikai értelemben tehetünk fel nekik kér, kéréseket, de ö, eléggé bonyolultnak tűnik mindez. Nem szabad, hogy túl ö, nagy terhet rakjunk rájuk, hogy túl sok ö, követelménnyel éljünk az irányukba, olyan követelményekre gondolok, amelyek alapvetően az adóhatóságok hatáskörébe tartozik. Természetesen inzisztálnunk kell, hogy a releváns európai jogszabályokat, sztenderdeket betartsák, főként az adóparadicsomok, az adóelkerülés kérdésével kapcsolatban. És azt is megköveteli maga a beruházási bank a saját ügyfeleitől, hogy azok is tartsák magukat ezekhez a sztenderdekhez. Az LBB-től azt kellene kérnünk, hogy támogassa azokat az Európai Bizottsági kezdeményezéseket, amelyek az agresszív adópolitikára vonatkoznak, és az adóelkerülésre. Itt van ugye egy csomag is, ami készülőben van, illetve 2016. januárjában meg is jelent. Egy másik kategóriába tartoznak azok a módosítások, amelyek az ifsz jal kapcsolatosak, azt kell, hogy mondjam, hogy itt nem kell ezzel, ezekkel a kérdésekkel foglalkoznunk mérehatóan, mert ezzel kapcsolatban van egy külön jelentés, de arra viszont oda kell figyelnünk, hogy az IFSI-t úgy valósítsák meg, hogy az a kohézióhoz hozzájáruljon, és a földrajzi megosztottság megfelelőbb legyen. Kértem statisztikai adatokat is erre vonatkozólag, és arra a következtetésre jutottam, hogy elég bonyolult a helyzet abban az értelemben, hogy a legtöbb pénz alapvetően a fejlettebb országokban, nagyobb gazdaságokba áramlik. Ugyanakkor, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy hogyan oszlanak meg GDP arányosan ezek az alapok, akkor viszont inkább a kisebb Európai Uniós államok, vagy olyan államok irányába mozdul el a mérleg, amelyeknél struktúrális problémák vannak. Tehát ez politikai értelmezés kérdése is. De ugyanakkor a módosításainkon keresztül, és, illetve a jelentésünkben azt kellene kérnünk az EBB-től, hogy ezeknek a kihívásoknak is feleljen meg, főként a kohéziós célok megvalósításának. Egy harmadik kategóriába tartoznak azok a módosítások, amelyek az Európai Parlament ellenőrzési jogával kapcsolatosak. Itt azt tudom elmondani, hogy az EBB most is már nagyon elszámoltatható rendszerben működik az Európai Parlament felé. Éves szinten három különböző jelentés készül az Európai Parlament részéről az EBB működésével kapcsolatban. Van egy pénzügyi tevékenységekkel kapcsolatos jelentés, amelyet a mi szakbizottságunk, illetve a büdzséjével foglalkozó szakbizottság készítenek el. Aztán van egy másik jelentés, amely a költségvetési ellenőrzési aspektusokat veszi figyelembe, és aztán itt van a harmadik jelentés, amely pedig az IFCI-ra vonatkozik, és ez pedig az ECON és a Budget szakbizottság közösen készítik el. Szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy az, igazgatósági, az igazgató tanácsi ülések jegyzőkönyveiből szeretnénk kapni egy kivonatot, ez az átláthatóságot javítaná. Aztán van egy másik kategória, amely a klímára vonatkozó tevékenységeket öleli fel. Ez 20,7 milliárd eurót tesz ki, 2016-ban, ez a legnagyobb összeg egyébként. A klímastratégiával kapcsolatos célkitűzések ugye azt írják elő, hogy a portfólió 25%-át tegyék ki az ezzel kapcsolatos projektek. 2016 rekordév volt az energiahatékonyság szempontjából, és a megújuló energiaforrásokat 3,4 milliárdos értékben támogatták 2015-ben, ami az előző évhez képest, tehát 2014-hez képest csökkenés, ugyanis 2015-ben ez, vagy 14-ben ez 5,9 milliárd volt. Tehát itt a klímaváltozás ellenes tevékenységek esetében van egy kis kiigazításra szoruló pont, de egyébként alapvetően jó a működése. Aztán van egy olyan módosítási csomag, amely az EBB szerepét a migránsválság kérdésével veti össze, tehát olyan országokban támogatja a befektetéseket, olyan harmadik országokba, amelyeknél jelentkezik ez a fajta probléma. Tehát itt megint csak kompromisszumokat kellene kialakítanunk a menekült kérdésben. És végül pedig van egy másik kérdéskör, amelyet most nem fogok részletesen ismertetni. Mindenesetre az LBB anyag módosításai nagyon sok ezek közül az különleg, tehát az egyedi projektekre vonatkozik. Ezeket meg kell vizsgálni külön-külön, és kérnünk kell, hogy az LBB ezzel kapcsolatos háttérinformációt adjon át, Általános értelemben szeretném elkörülni, amennyire lehetséges, azt, hogy konkrét projektekkel kezdjünk el foglalkozni, és részletekben bocsát, bocsátkozunk olyan kérdésekben, amelyeket nem ismerünk mélyen. Tehát ez a mi hozzáállásunk. Én úgy gondolom, hogy ez rendben lesz, meg fogjuk találni a megfelelő megoldásokat, és kompromisszumokat, és talán egy érdekes, jó jelentést fogunk tudni kialakítani, amely a legtöbb kollega számára elfogadható lesz. Köszönöm szépen! Most pedig megadom az árnyékjelentős tevőknek a szót, illetve hogy előtte még megkapja a szót öm, öm, Beres asszony. Katalin Ivás nevében vagyok itt. Elnézést kér, amiért most a Romániában választási kampányban vesz részt, nem tud eljönni. Sajnos nem is tudta, hogy ez a mostani nap, napirendi pont napirendre kerül. Éppen ezért reméljük, hogy a jövő héten majd folytatja a munkáját, reméljük, hogy kompromisszumokat fog tudni kialakítani, és fontos lenne azt is látni, hogy milyen kompromisszumokról is van itt szó. Mielőtt a tartalmi kérdésekbe belemennék, azt azért szeretném elmondani, hogy a legutolsó találkozónk során, amikor a Beruházási Bank képviselőivel találkoztunk, ott megmondtuk udvariasan, hogy mi az, ami nem tetszik nekünk. Ugyanis ugye Hoyer úr majd eljön a plenáris ülésre, nagyon szép, nagyon jó mindez, de talán el kellene mondani ezért Hoyer úrnak azt is, hogy amikor az EBB-ről beszélünk, akkor az Ekon szakbizottsághoz is ellátogathatna, és lehet, hogy akkor itt a parlamenti képviselők aggájaira megfelelőbb választ tud adni. Hiszen itt egy olyan struktúráról van szó, amelynek irányításával kapcsolatban nagyon sok kérdés merül fel, és, sok kritik, és ő ugye kritikákat fogalmazott meg az Európai Parlamenttel kapcsolatban, amiért nem vagyunk hajlandóak mindent aláírni. Őszintén szólva, ez nekem nem tetszik, szerintem itt azért arra van szükség, hogy kiigazítsuk a dolgokat. Van egyébként két-három olyan kritikus fontos téma, amelyekről említést tett a jelentéstevő, de én ezeket talán egy kicsit más fényben fogom elmagyarázni. Az első az EBB működésének egészéről szól. Ez egy olyan bank, amely példaértékűen kellene működjön, ez az Európai Beruházási Bank. Tehát az irányításának tekintetében példaértékű kellene legyen, ugyanígy az adóügyek kérdésében is. Az EBB nem engedheti meg magának azt, hogy félre nézzen, vagy ne legyen igényes a fiskális, tehát az adóügyi kérdésekben, amikor partnerségeket köt akár cégekkel, akár más államokkal. Sőt, az EBB-nek a jó kormányzás, a jó irányítás példaképével kell válni a saját maga számára és a partnereivel fenntartott kapcsolat szempontjából is. És azért finoman szólva itt még van min javítani, itt még egy-két dolgot meg lehetne vizsgálnunk. Én remélem azt, hogy ezzel a jelentéssel most ebben a kérdésben is tovább tudunk menni. Ami a földrajzi megoldást illeti, azt mondta a jelentéstevő, hogy bonyolult a helyzet a különböző adatok miatt. Azért mégiscsak én elmondanám azt, hogy az Európai Parlament elfogadta a bizottság javaslatát, hogy az EBB-t fogja megbízni az FC megvalósításával, szerettük volna, hogyha a bevált gyakorlatokat tovább tudjuk vinni. Természetesen ez egy bank. Értjük azt, hogy rentábilisnak kell lennie, profitot kell termelnie, de ugyanakkor oda kell figyelnie arra is, hogy hogyan tudjuk megvalósítani a földrajzi értelemben vett kiegyensúlyozottságot, és ott kell támogatnia a projekteket, ahol a magánszféra nem tud közbelépni. Aztán fontos lenne ezen kívül, ez egy másik megjegyzésem, a párizsi megállapodások végkövetkeztetéseinek megvalósítása. Itt megint csak úgy gondolom, hogy az EBB-nek úttörő szerepet kell betöltenie, egy ökológiai átalakulás megszervezésében. Persze természetesen hogyha jól értem, ugye mi azt kértük, hogy a bizonyos dolgokat, amiket kértünk az egyes Juncker tervben, végül is a kettes Juncker tervben kaptuk meg, és meg kell vizsgálni azt is, hogy a Brexitnek milyen hatása lesz majd az EBB működésére, a finanszírozási modellekre és stratégiai szempontból is oda kell figyelnünk erre. Elnézést, hogy ilyen hosszan beszéltem. Igen, én most először vagyok elnök, semmi probléma. Köszönöm. Most pedig senki nem akar hozzászólni? Az ALDE nevében, a GUE nevében? López Bermejo asszony. Buenos días y gracias, presidente. Üdvözlöm, elnök úr. Az EBB-vel kapcsolatosan a Juncker tervhez hasonlóan ezek a problémák jól ismertek, és mindig ugyanazokra a problémákra mutatunk rá évről évre. Vannak administratív problémák, politikai elkötelezettség is hiányzik, és a kisvállalkozások nem kapnak elő szerepet gyakorlatilag mi eh, a makroprojektek fogjai vagyunk, ezek spekulatívak, és nem eh, olyan eh, területekben gyökereznek a társadalomban, amelyek igazán fontosak. Gyakran ezt sokan konzervatív megközelítésnek nevezik, én pedig ezt úgy nevezném, hogy a kapitalisták összefogása. És tipikusan látható, hogy amikor az EBB a civil társadalom, illetve a különböző hatóságokkal összefonódik, ami eleve gyanút kelt, és gyakorlatilag az európai liberalizációs és privatizációs játszma bábujaiként működik miközben dinamikus szerepet játszhatna az európai gazdaságban, fellendítve ezzel a növekedést és a kohéziót. Az EIB egyik leghomályosabb menetrenddel rendelkezik, és például Palesztina megszállásával kapcsolatosan is szerepegyátszott a COP21-et is meg lehet említeni Nyugat-Szaharában. Ezeket el kell ítélni. Az Európai Uniónak tiszteletben kell tartania az, emberi, az alapvető emberi jogokat és az EU, EIB-re is épp úgy vonatkoznak az európai szab, szabályok és normák. jobb lenne, hogyha hasznosabb lenne az emberek számára az EIB. Elnök, köszönöm szépen, López de Mejo, a zöldek nevében. Kircos úr, én eh, nagy figyelemmel hallgattam, és Esetenként elgondolkodom rajta, hogy itt egyáltalán tudjuk-e, hogy mi történik itt a parlament épületén, parlament falain kívül. Ha önt hallgatom, akkor rendben van. Az EIB ellátja a feladatait, a kötelezettségeit, és a kis országok arányosan többet kapnak, és a többi, és a többi. Tehát azt mondhatja, hogy a könyv szerint minden rendben van. Clinton is ezt mondta mindenki azt mondta, hogy a leírtak szerint, a szabályok szerint minden rendben van, Viszont egy-két dologra szeretnék rávilágítani, amit a módosítóinkba is befoglaltunk, és ezek rávilágítanak arra, hogy nem minden tökéletes. Azzal kezdeném, hogy a beruházásuk 90%-a az EU 15 országába megy, és azt lehet mondani, hogy Németország nem kap annyit, mint ami az ő része lenne, de a németeknek nulla lenne a része, hiszen őnekik sokkal nagyobb beruházásokat kéne megvalósítaniuk. És Éppen ezért az EIB-nek egy pennit sem kéne, egy centet sem kéne a német beruházásokra pazarolnia. Itt az, hogy most a franciák vagy a britek többet vagy kevesebbet kapnak, nem ez a kérdés. Olyan területekre kellene irányítani a beruházásokat, ahol arra igény van, illetve nincs megfelelő kapacitás. Amikor a fejlesztési bankokkal beszélünk, akkor mindig azt halljuk, hogy az EIB mindig azt mondja, hogy az EIB mindig csak a biztonságos részeket mazsolázza ki, és az összes többi bank vállalja a kockázatosabb részeket. És olyan projekteket finanszíroz, amit egyébként is megvalósítanának. Tehát itt kockázati tőkéről szó sincs. Tehát mi azt kellene, hogy várjuk, az EIB legyen vezetője az ilyen konzorciumoknak, és vállalja ő is a kockázat ráeső arányos részét. Ami az időzítést illeti, az FC első lépésén vagyunk túl, és a beruházásoknak csak 33%-át valósított, illetve hagyták jóvá, és csak 20%-át írták alá, ami egyáltalán nem biztató. Ami pedig a beruházások jellegét illeti. Természetesen az EIB a megújuló energiaforrások tekintetében 25%-ot teljesíti, de a tendenciát figyelve látható, hogy a megújuló energiákban történő beruházás erőteljesen csökkent a tavalyi 21%-ról, miközben a fosszilis energiákba fektetett beruházások emelkedtek most akkor, ha ezt, ezeket a számokat megnézzük, felmerül a kérdés, hogy milyen évszázadban élünk, vagy melyik földrészen. Az EIB pontosan az ellenkezőjét teszi annak, mint amit, ami kívánatos lenne és azt mondhatják, hogy igen, ez a politikai döntéshozókon múlik, de akkor először talán a politikai döntéshozókat, Katajnán urat kéne megkérdezni. Miért finanszíroz az EIB még mindig 19. századi, 19. századi projekteket? És folytathatnám, de a lényeg az, hogy a módosítóink ilyen irányba mutatnak. Ha ez a parlament nem pusztán jogi szempontból vizsgálja a dolgokat, hanem a józanész alapján. Ha mi ezt nem teszük, akkor kitegye. Az, hogy letagadjuk a valóságot, és ezzel úgy teszünk, hogy a politika teljesen elválik a valóságtól. Köszönöm szépen. Dallas úr, köszönöm szépen. Elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani Krécosz úrnak, és remélem, hogy jól együtt tudunk majd működni a jelentése kapcsán, és bizonyos agályok itt felmerültek az egyes frakciók részéről. Már korábban is együttműködtünk a jelentések, hasonló jelentések kapcsán, tehát nagyon fontos, hogy a többi szakbizottság, például a Költségvetési Szakbizottság véleményét is figyelembe vegyük. Van néhány kérdés az átláthatósággal, az irányítással, az adócsalással, adómegkerüléssel kapcsolatosan, illetve ez érinti a panamai ügyet vizsgáló bizottságot is. És a közvetítőkkel kapcsolatosan is rendelkezésre állnak eszközök. Az EIB hitelezését gyakran a titok övezi, a pénzügyi közvetítők is nagyon gyakran adóparadicsomokban működnek. Az EIB esetenként egyes projektekre vonatkozóan nem bocsát nyilvánosságra részletes adatokat, illetve a jegyzőkönyvei sem feltétlenül nyilvánosak, ami az alvállalkozói szerződéseket illeti. Ez a jelenség ismert Olaszországban a maffia, a pénzmosás, szervezett bűnözés, ezek ismert problémák. Különösen az infrastruktúrális projektek esetében mondható el, hogy a környezeti fenntarthatóság szempontjából nem életképesek, nem megfelelőek. Elavultak igen gyakran, és nem feltétlenül illeszkednek a piaci tendenciákhoz. Az autópályák finanszírozására gondolok például, ahol túl optimista előrejelzések születnek általában a forgalomra vonatkozóan, ami messze elszakad a valóságtól. Tehát az adófizetők től vagy révén finanszírozzák és garantálják ezeket a projekteket. Olyan projektekre kellene inkább összpontosítani, amelyeknek a hozzáadott értéke magasabb, és a szociális dimenziója is erősebb és ismételten elmondhatjuk, hogy a megkerülő utat jelentő projektek, vagy a veszteségek szocializálása is felmerül. Ami a Juncker tervet illeti, itt egy kritikát szeretnék csak elmondani a zöldek felé. Számos projekt a gáztárolással, az autópályával kapcsolatosan olyan projekt, amire a Juncker terv is hangsúlyt helyez. Talán a Juncker úrnak és a bizottságának lehetőséget kéne adni a Juncker tervféle projektek tehát ilyen jellegűek, és ez semmiféleképpen nem támogatható részünkről. A Juncker terv nem hozta meg a kellő hozadott értéket, és nagyon sok projekt környezetileg fenntarthatatlan és szociálisan is elfogadhatatlan. Nem a megújuló energiákkal foglalkozunk, és nem biztosítunk megfelelő finanszírozáson ilyen projekthez Minden esetre e, együtt kívánunk működni a jelentés tevővel, hogy ezeket a szempontokat is érvényesítsük majd a szövegben. Elnök, köszönöm szépen az ENF részéről. kíván -e valaki szólni? Amennyiben nem, akkor az árnyék jelentéstevők hozzászólásainak végére értünk. Kíván-e még valaki szólni? Akkor talán a jelentéstevőnek visszaadom a szót. Nagyon érdekesek a kompromisszumos javaslatok, és az EIB szerintem példamutató bank, ahogy Peres asszony elmondta. Szerintem jó munkát végeztek, természetesen mindig van tere a fejlődésnek, különösen ami a földrajzi eloszlását illeti a beruházásoknak, de vannak bizonyos gyakorlati nehézségek is. Én görög vagyok, és például nálunk nincs nemzeti fejlesztési bank, ami sokkal inkább megnehezíti a helyzetet. Az EIB nyújtja a finanszírozás egy részét, ha viszont a görög bankrendszer nincs abban a helyzetben, hogy a szükséges finanszírozás fennmaradó részét biztosítsa, akkor a projekt meghiúsul. Én az EIB munkatársaival tárgyaltam, tudják mindannyian, hogy Görögország a legsúlyosabb strukturális problémákkal küzd, a gazdaságában, és mindenféleképpen további beruházásokra lenne szükség. A párizsi megalapodás megvalósításához mindenféleképpen szükség lenne erre, különösen a Trump korszakban. Ezen kívül azt is majd még meg kell várnunk, hogy a Brexit milyen hatással lesz Én még további érdekes elemzéseket várok, de minden esetre az EIB összességében segítséget jelent a KKV-k számára. Én elfogadom, hogy nem minden tökéletes, Minden esetre azt hiszem, hogy konstruktívnak kellene lennünk, ami a kritikánkat illeti, hiszen az Európai Unióban számos ennél rosszabb helyzettel is szemben állunk, mint amit az EIB képvisel. Köszönöm szépen. A jelentésevő ugyan nem említette, de én elmondanám a határidőket ezzel a jelentéssel kapcsolatosan. A módosítók határideje már megvolt. A szavazásra a szakbizottságban februárban kerülne sor, és a plenárisra márciusban kerülne a jelentés. És akkor most javasolom, hogy tartsunk 5 perc szünetet, amíg megvárjuk a következő napi rendi ponthoz meghívott vendégeinket, az európai, az, az Eurogroup elnökével folytatandó eszmecseréhez.

So dear colleagues, good morning. Kedves kollégák, jó reggelt! Üdvözöljük Jerome Dijsselbloemot a Európ elnöki minőségében a gazdasági párbeszéd és eszmecsere keretei között az ország specifikus jelentések témájában, illetve a bizottság nemrégében kiadott szemeszter csomagja tárgyában. Jól tudjuk, hogy a következő héten a Eurogroupnak nagyon fontos ülése lesz, e témának szentelik majd, és a csomag egyes részei, ami szakbizottságunk számára releváns témákat érintenek, most arra híressé vált ajánlást például az expanzív ö, állam, fiskális eurozona álláspont. Itt a nézetek eléggé széttartóak a bizottságban, szabbizottságban, de szerintem jó lépés egy közös agregát fiskális politika irányában az eurozónában, hiszen ez az államháztartási politika lényegi része az egész kombinációnak nem állhat csak a monetáris politika lábain. Görögország kérdésével is foglalkoznunk kell persze, ahol a második felülvizsgálat folyik, és ahol a intézkedések rendkívül fontosak. Várjuk tehát ezt az izgalmas, gyümölcsöző eszmecserét önnel. Meg is adom önnek a szót, hogy bevezetővel éljen. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, öröm megjelenni ismét önök előtt. A gazdasági helyzetről szeretnék beszélni, az ötünk álló kihívásokról, amerről ön is beszél. A 2016-os előrejelzés folyamatos gazdasági helyreállásról adnak hírt. Bátorító, hogy az eurozóna negyedik széles alapú növekedés évében élt, ért, foglalkoztatás is nő, a tényleges jövedelmek, valamint a magánfogyasztások növekedése is ezt táplálja. Mégsem dőlhetünk hátra, annak ellenére, hogy a foglalkoztatás lefele megy ideje, még mindig nagyon magas az eurozóna néhány országában. Ugyanakkor bizonyos hátszelek, amelyek segítették a folyamatot, lassan csökkennek, és egyre növekvő bizonytalanságok veszik körül az eurózónát. Ez azt jelenti, hogy jobban, mint valaha fontos feladat, hogy a saját lábunkra álljunk, önfenntartóak legyünk, ezért beruházásokra kell koncentrálnunk néhány politikára és strukturális, gazdasági és társadalmi változásokra. A tagállamoknak fontos érdeke, hogy kövessék napi, befejezzék a reformokat. A központosítás lehet, hogy megold néhány problémát, és a bankunió jó példája ennek, ám nem minden gondot old meg a központosítás. Minden mellett az eurozóna szakpolitika koordinációja fontos ahhoz, hogy minimalizáljuk a negatív és maximalizáljuk a pozitív spillovereket a monetáris unióra vonatkozó tagállami lépésekben. Ezt teszi az Eurogroup, tematikus növekedés és munkahelyteremtési megbeszéléseivel. Ez követi azokat az ajánlásokat, amelyek az eurózóna egészét célozzák meg, és a tagállamokat és a reformokat igyekszik felgyorsítani a best practices ek cseréjével legtöbb, sok politikai területen. Előre tekintve az a célom, hogy a megbeszélések révén erősítsük az, az országokkal össze, összevető benchmarkok alkalmazását, például az Insolvency Frameworkben, illetve a nyugdíjrendszerek összevethetőségének erősítésében. Több figyelmet kell szentelni annak, hogy a gazdasági növekedés inkluzívabb legyen, minden társadalmi rétegű csoport lássa hasznát a gazdasági helyreállásnak. Hadd szóljak most a fiskális politikák kérdéseiről. A tagállamok konszolidációs törekvéseit kezdenek, kezdik meghozni gyümölcseiket. A 2015-ös adatok, amelyeket múlt hónapban ott kell Eurostat, megerősítették, hogy az euró agregált szintjén az a, a kormányítel 2,1%-on volt, 6,2%-kal összevetve, 6 évvel ezelőtt ennyi volt az álmodóság állomása. És 1,8-ra fog lecsökkenni 16-os év során a várakozások szerint. Csökkennek az államadóság, tehát 19%-kal, az őszi előretekintés pedig ezen indikátorok további folyamatos csökkenését jósolják. Ám ezen átlagok elfedik, elfednek bizonyos széttartó folyamatokat. Több tagállamon további előrelépés van tudnék szükség ahhoz, hogy az államháztartás biztosítató legyen, és hogy erősítsék a, a, az ellenállási képességét a költségvetéseknek. Ezért a, az államháztartási szabályokat mindig alkalmazni kell, be kell tartani, az eurózóna egészében kell érvényesüljön ez. Az eurózóna a költségvetési tervek tekintetében a december 5-én fog tovább megvitatni ezeket és tovább vinni a témát. És tudomásul vettem a bizottság azon ajánlását, miszerint egy fiskális expanzióra lenne szükség, a 0,5%-át rúgna ez a GDP összegének az eurozónában. Hadd kommentáljam ezt. A hitelesség érdekében konzisztensek legyünk a tetteinkben és abban, amit mondunk. Az ország specifikus ajánlásokban megfogalmazott követelések a gazdasági és növekedési paktumon alapulnak. Megállapodtunk az ország specifikus ajánlásokban már az év elején, és ezeket a 2017-es költségvetési tervekkel, hogy tükrözzék. Mindemellett ezek persze különböznek attól a fiskális expanziótól, amit most a bizottság javasol. Másodszorban az intézményi felelősségek nagyon fontosak. Az Európai Bizottság nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy a minden tagállam ragaszkodjon ahhoz, amit, amit vállalt a, a tehát minden költségvetés strukturális egyensúlyra kell hosszú távon törekedjen. Most a fiskális ösztönzőkről folyik a vita, hogy egyes államok talán többet kéne költsenek az infrastruktúrális beruházások egyes tagállamokban üdvözlendőek a bizottságnak, ugyanaz a mandátuma, hogy a, a, a fiskális pozíciókról ajánlásokat fogalmazzanak, ez, azonban ezek nem kötelezőek. Maguk a tagállamok kell döntsenek ezek alkalmazásáról. Következő téma, amelyről szeretnék beszélni, a Banki Unió. Ez olyan terület, ahol az elmúlt években jelentős előrelépések születtek. Az egységes rezolúciós board e, ez év elején teljes mértékben felállt, kiegészítve az egységes felügyeleti mechanizmust, amely már két éve működik. Minden tagállam most teljesen megvalósította a BRD-t, a banki rezolúciós és helyreállítási irányelvet, átültette joggyakorlatba, és ratifikálták a kormány megalapodást az egységes alapról. Az áthidoló pénzügyi mechanizmusra vonatkozó megalapodás és minden részvevő tagállam nem sokára aláírja. Még négy országban nem ratifikálták, ezek dolgoznak rajta. Ez a technikai munkát is előkészíti az egységes rezolúciós alap egységes backstopja létrehozásában, ehhez még néhány lépést be kell fejezni. Meg vagyok győződve arról, hogy a jól működő banki unió létfontosságú előfeltétele a a devizaunió megfelelő működésének. Az egyes javaslatok körében, amelyek mélyítenék az EMU-t, illetve befejeznék a banki uniót, most ezek legyenek, kell legyenek az első prioritásaink a tőke piacunióval. Hiteles közös SRF backstop ennek organikus része. A csökkentés és egyenlő játékszabályok megteremtése közös cél. Ezen túl azt várom, hogy Európai Bizottsági Csomagot a társjogalkotók mi hamarabb jóvá hagyják-e területeket, illetően végül hajszoljak néhány szót arról, hogy áll a helyzet Görögországgal kapcsolatban. Februárban lefolyt a, a gazdasági párbeszéd, azóta jól haladnak a dolgok, lezárta a program első felvizsgálatát, és Görögország végrehajtotta és nagyon nagy hatással, méghozzá nagyon meggyőzően a szakpolitikai reformokat, amelyekben tavaly vég, végén megállapodtunk. A május 24. Európa ülésen egy keretmegállapodásnak nevezhető megállapodást kötöttünk a hitel fenntarthatósági intézkedésekről. Ebben vannak rövid ö, távúak, amelyek már most végrehajtatóak, a technikai munkát már befejezték, tudnék, 18 közepéig ezek befizethetőek, azt is tervezzük, hogy további hitelintézkedések középes osztályban is végrehajtásra kerülnek, ha szükséges. Ez persze a program 18 közepére való sikeres végrehajtásának is függvénye. Az Eurogroup úgy várja, hogy ezek felgyorsítják a fenntarthatóság intézkedéseket, és Görögország továbbra is vállalásokat tett a program célja mellett, és így az IMF a FAN tanács elé olyan javaslatot tehet be, amely teljes mértékben a célt szolgálja. A második review most van folyamatban, remélem, hogy december 5-én az Eurogroup kap egy olyan jelentés az intézmények részéről, amely vonatkozóan a megállapodás addigra megszületik. Eddig nagyon sok előrelépés történt e területén is, és ennek alapján az Euroglob további megbeszélést tarthat a rövid, közép és hosszú távú hitelfenntartási intézkedésekről, amelyekre szükség van. Várom a kérdéseket most. Thank you very much, uh, President Dijsselbloem, for this. Köszönöm szépen ezt az átfogó bevezetést fontos kérdéseket vetett ön fel, és biztos vagyok benne, hogy a kérdések során most mélyebbre tudunk majd ásni. Azt azért szerettem volna elmondani, hogy vannak azért itt negatív megjegyzések is. Éppen ezért a jelenlegi makrogazdasági kontextusban megfelelő-e vagy sem, ez a megközelítés, ez jó kérdés a bizottsági ajánlások, természetesen ezek nem kötelező jellegűek, szerintem jók egyébként. Nézzük, hogy mit szeretnének hozzátenni a kollégák. Eszter Delanger, köszönöm szépen. Angolul fogok beszélni, hollandul is lehetne, de tudom, hogy úgyis angolul válaszol majd az Eurócsoport elnöke. Az ország specifikus ajánlásokról van szó, illetve a fiskális expanzió kérdéséről. Köszönöm szépen, ami elhangzott. Nagyon figyelmesen figyeltem a holland miniszterelnöket is, aki azt mondta, hogy jó néhány tagállamban rossz elemzés született. Ő ezt el is mondta egyébként a rádióban, és nem értett egyet azzal az elemzéssel, amelyet Moszkovici elnök vagy alelnök mondott. de egyébként pedig az európai médiában a liberális hangok azt is mondják, hogy elképzelhető, hogy esetleg az ön ö, európai sapkájára is fáj a foga. Én inkább a kérdéssel, mert a következőképpen fogalmaznám meg. Vajon egyetérte azzal az elemzéssel, hogy nem volt jó vagy bölcs döntés a fiskális expanzió. Moszkoviszi úr azt is elmondta, hogy ezen keresztül azt tudták bizonyítani, hogy az Európai Bizottság eurozónára ra vonatkozó pénzügyminisztert akar a jövőben. Erről van szó vajon az ön véleménye szerint, vagy sem, és ez az az irány, amelybe haladnunk kell. A másik kérdésem az IDIS-re vonatkozik. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban ön nagyon is támogató, megjegyzéseket tett. Itt az önvéleménye szerint elége a javasolt csomag, és ezek a mostani lépések milyen messzire tudnak menni, például a szuverén államadóság kitettség kérdésében. Köszönöm szépen. Tudtam, hogy a pénzügyminiszteres kérdés majd előbb-utóbb felmerül. Nem vártam, hogy ez lesz mindjárt az első kérdés, de tessék, itt vagyunk igaziból az eurozónának van nem is egy, hanem 19 pénzügyminisztere és az euró belül vitatjuk meg a kérdéseket. Én úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak nagyon is jogában áll az, hogy az egész eurozónára vonatkozó ajánlásokat fogalmazzon meg. Természetesen most az, hogy itt konkrétan milyen javaslatok születnek, milyen ajánlásokat kapunk. Egyesek azt mondják, hogy a gazdasági ciklus szempontjából bizonyos országokban egyelőre most nem lenne túl bölcs döntés az, hogyha a fiskális ösztönzőket alkalmazunk. Természetesen ennek gazdaságpolitikai vonzatai is vannak, Szerintem egyébként jó is, hogyha erről megvitatjuk az álláspontjainkat. A bizottságnak nagyon is jogában van az, hogy ilyeneket mondjon. Én mindig is támogattam a bizottságot, és tudom, hogy nagyon fontos is az, hogy a bizottság szigorúan betartassa a megállapodásokat, és amennyiben konfliktus alakul ki, azzal kapcsolatban, hogy a szabályokon belül maradjunk-e, vagy pedig fiskális kérdésekben előrelépjünk, akkor komplex helyzet alakul ki. Nos, hát itt alapvetően egy expanzív fiskális politikát folytatunk, és az országoknak ezt ki is kell használnia. Én remélem, hogy emellett is a bizottság továbbra is betartatja a szabályokat, mert ezek középtávon csak így garantálhatók. Egyelőre nem vagyunk eléggé stabilak, és költségvetési szempontból sem engedhetjük meg magunknak, hogy elengedjük mindezt. Ennyit az eurócsoport működéséről. Természetesen a miniszter elnök Hollandiában mindig is úgy beszél, ahogy én is, tehát hasonlóképpen vélekedünk, de ma itt most az Eurocsoport elnökének szerepében vagyok itt. Az IDIS kép kérdésében és a bankunió beteljesítésében én úgy gondolom, hogy további kockázat csökkentés irányába kell elmennünk, mert így tudjuk hatékonyan támogatni az intézményi hátteret Európában, és um, a múltból származó problémákkal is még uh, kell foglalkoznunk. Az emberek azért kezdenek optimisták lenni, mert uh, úgy tűnik, hogy mindezt magunk mögött tudhatjuk szép lassan. Ugyanakkor az egész csomag, amelyet uh, Dombrovski biztos a kockázat csökkentéssel kapcsolatban megjelentetett, ez szerintem jól néz ki, az ECOFIN-ban meg is fogjuk ezt majd vitatni. Vannak ezen belül olyan kérdések, amelyek kapcsán, mint holland pénzügyminiszter, lehet, hogy még ambiciózusabb lennék, de az biztos, hogy előre kell lépnünk a kockázatcsökkenés, kockázatcsökkentésben, és, és azután következhet az IDIS is. Itt egy átfogó megoldásra van szükség, és tovább kell lépnünk. Többször elmondtam már azt, hogy a gazdasági és pénzügyi stabilitás szempontjából a bankunió kulcsfontosságú. Ez nagyon fontos volt az elmúlt évek során is, amikor az európai együttműködésnek lefektettük az alapjait. Mindenképpen be kell ezt teljesítenünk, és tényleg szigorúan be kell tartatnunk, ugyanis Európában mi mindig új struktúrákat, intézményeket építünk fel, és aztán nem fejezzük ezeket be egészen addig, amíg nem következik be egy újabb válság. És akkor arra panaszkodunk, hogy hát azt hittük, hogy ezek majd kitartóbb intézmények lesznek. Teljesítsük be őket. Köszönöm szépen. A szabályainknak mindig van plafonja, de minthogyha nem lenne mm, alapja, tehát ez egy ilyen aszimmetrikus csomagot eredményez, Tehát felülről nem lehet kimenni ebből a rendszerből, de fiskális töbletet lehetett, költségvetési töbletet megenged a rendszer. Tehát ez egy politikai és intellektuális kérdés is. Pervans Beresz. Köszönöm szépen. Ön azt is mondja, hogy fontos a megkezdett projekteket befejezni, ez igaz, de szerintem az is nagyon fontos, hogy megfelelő ütemtervet betartatva fejezzük be ezeket, és gyorsan, mert különben túl keveset teszünk, és túl későn. Ön azt is mondta, hogy a stabilitási paktum és az agregált eurozónás fiskális helyzet között ellentmondás feszül. Ön számára mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a tagállamok nem rendelkezhetnek egy expanzívabb gazdaságpolitikáról? Hiszen azért, mert a bizottság nem biztos, hogy ezt minden tagállamra egységesen bevezetné, de vannak olyan tagállamok, ahol lehetne a költségvetési kiadásokat növelni. Aztán a görögországi helyzetre is utalt ön, azon felül, hogy az IMF a különböző lépések, az egész folyamat tekintetében, hogy néz ki most a helyzet, vajon hogyan lehetne visszahozni a befektetői bizalmat, hogy újra növekedési pályára tudjon állni ez az ország, és a befektetők visszatérjenek. Mit gondol ön az államadósággal kapcsolatban, vajon nem ez az a jelzés, amelynek köszönhetően visszatérhet növekedési pályára ez az ország, hiszen mindannyian ezt várjuk. Köszönöm. Először is a fokozottabb költés lehetőségét, illetően vannak, van néhány tagállam, amely az MTO-n felül van, és a paktumok minden szabályai lehetővé teszik ezt a többletköltést, és egyes tagállamok esetében lehet oka az infrastruktúra, az oktatási rendszer tekintetében, vagy a jövőbeni növekedési kapacitás tekintetében ilyen többletköltése, és az, hogy egyes országok ilyen helyzetben vannak most, nem biztos, hogy a jövőben is ez igaz lesz. Tehát minden esetben indokolni kell az ilyen jövőbeni beruházásokat is. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a paktumok, paktumokon lehet módosítani. A bizottságnak tehát más a szerepe, illetve hatásköre a növekedési és a stabilitási paktum tekintetében, illetve azt illetően, hogy mire van szükség a fiskális bővítés tekintetében. Tehát jogilag a struktúra más, és gazdaságilag is országonként más a beruházási igény. Tehát ezt is figyelembe kell vennünk és ezt a bizottságnak is figyelembe kell vennie, és formális értelemben az ő feladata, vagy hatásköre, vagy hatása a tagállamokra nézve más, attól függően, hogy az MTO alatt vannak, vagy a fölött. Tehát ez egy ténykérdés. De nem vitatom, hogy vannak az ajánlások, és ezt az eh, Eurogroupon belül megvitatjuk, hogy ez indokolt-e, vagy észszerű-e, és meg kell nézni, hogy a miniszterek hogy fognak erre reagálni, mármi őket illeti. Én tehát nem vitatom, hogy a bizottság ezt eh, a javaslatot tette le az asztalra, minden esetre a bizottságnak a hatáskörét a különféle témákban másként kell vizsgálni. Ami a bizalom kérdését illeti, ez nagyon fontos, és a szadóság fenntarthatósága is az egyik ilyen bizalom, bizalmi tényező. Görögországot illetően a jövőben, ha ezt az adósságot tovább cipelik, ez nyilvánvalóan a jövő beni beruházásokat is befolyásolja. Remélhetőleg Görögország képes lesz az adósságát kezelni, és 2012 végén kötelezettséget vállaltunk, hogy a májusi Eurogroupon belül többet fogunk tenni, megvizsgáljuk, hogy rövid távon mit lehet tenni, és ezt december 5-ig előterjesztjük a Eurogroup felé. De hát mindig van egy feltételrendszer, és mindkét fél részéről kötelezettségvállalásra van szükség. A Eurogroup részéről is, illetve a hitelező országok részéről, akiknek továbbra is Görögország mellett kell állniuk, valamint a görög kormány részéről is kötelezettségvállalásra van szükség, hogy nem csúszik ki a helyzet kezelése a kezükből. Tehát mindkét elemre szükség van ahhoz, hogy a bizalom helyreálljon. Elnök, köszönöm szépen. Joachim Starbatti. Elnök úr. Itt eh, a parlamentben állandóan azt mondjuk, hogy a növekedés lassan beindul, de ez magában nem engelő. A költségvetési helyzet is javas, javul, de még mindig nem stabil. Görögország a strukturális reformok útjára lépett. Ezt évről évre halljuk. A tény azonban, hogy az eurozóna a leglassabban növekszik a világon. Itt az euró Németország számára alul értékelt, és 2010 óta 2016-ig kilencszeresére emelkedett a költségvetési többlet, eh, amire nem volt például az elmúlt eh, évtizedekben. Tudjuk, hogy a zárfolyam is eh, túl alacsony. John Maynard Keynes szerint is ez tarthatatlan és behozhatatlan előnyöket jelent de a kérdés az, hogy ez szándékos-e az eurozónán belül. Most pedig azt hallom, hogy a helyzet javulhat, hogyha Németország versenyképessége csökken, és hogyha ugyanazt a hibát elköveti, amit más tagállamok, amelyek most nehéz helyzetben vannak. Tehát az eurózónában egyfajta egyensúlyt kellene teremteni. Itt ön szerint a parlament el tudja-e fogadni a német versenyképesség romlását, és hogy ezzel javulna az eurozóna helyzete, és hogy ez hozzájárulna-e az eurozónán belüli növekedéshez. Köszönöm szépen a kérdését. Először is Európában és világszerte megfigyelhető a tendencia az egyfajta gyári politizálásra, és hogyha ezt figyelmen kívül hagyjuk, ez hiba. A tény az, hogy négy éve valóban javul a gazdasági helyzet az eurozónában, és egyes tagállamok igen erőteljes növekedést mutatnak, de ennek ellenére a különbségek még megvannak. Az átlagos növekedési ütem 1,6 százalék, ami még természetesen mindig alacsony, lehetőleg ez idén növekedni fog. A költségvetési deficit, deficitek pedig a 2% alá csökkenhetnek. Ez tény, és ezt nem azért mondom, mert rózsaszínebre akarom festeni a képet, mint amilyen, de hát tisztán kell látnunk, hogy hol állunk. Nálunk a legalacsonyabb a növekedés a világon? Nem, ez nem így van, tehát ellentmondok önnek. Tehát ez nem igaz. Lehet, hogy ön ezt szeretné állítani, mert a következő mondatban azzal folytatná, hogy ez az euró miatt van így. Tehát itt eh, Joseph Stiglitzhez hasonlóan eh, gyakorlatilag eh, hajlamos mindent az euró számlájára írni. Valóban vannak versenyképességi problémák egyes országokban, amelyeket a pénz ügyi szektor válsága különösen súlyosan érintett, de ebből most már kilábalóban vannak. Minden esetre ezeket, ezek a tényezők mind jó irányba mutatnak. Ha az eurót akarja hibáztatni, ezt megteheti a gazdasági és a monetáris stabilitás az eurót megelőzően sem volt tökéletes, lehet, hogy az ön emlékezete egy kicsikét rövid távú és az, hogy a német versenyképesség csökkenését szeretnénk, ez, ez sem igaz. Az eurózóna egy zárt rendszer, egy nulla kimenetelő játszma, tehát nem biztos, hogy más ország jól jár azzal, hogyha az egyik ország versenyképessége csökken. A német export az eurozónán kívül is erőteljes. Tehát összességében, ha az egyes országokat megnézzük, vagy az egész zónát a versenyképesség jó és a növekedés emelkedik, ami ugyan nehéz feladat a válság után, de minden esetre van növekedés, és megvan az okunk az optimizmusra is, illetve arra, hogy folytatódik a fellendülés. Minden esetre az elmúlt évtized évben a számok szerint a német versenyképesség nem romlott. Ezt mutatják a statisztikák, hogyha egy hosszabb távon vizsgáljuk. Lüvethajzen kollega, köszönöm szépen. Jó napot, Herrón. Én is angolul mondom, mert úgyis angolul válaszol. Én is eh, a bizottság eh, nyilatkozatáról szeretnék kérdezni a 0,5 GDP, illetve a 15 eh, milliárd eurós plusz beruházásról azon országokban, ahol van plusz fiskális tér, Luxemburg, Hollandia és Németország, ez a három ország. A holland statisztikai hivatal szerint, ha ezek az országok a maximál, maximálisan kihasználják a fiskális mozgásterüket, akkor a GDP-nek összesen 0,29%-át tudják befektetni, tehát ez messze elmarad a bizottság szerinti 50 milliárdtól. Az ön szerint a bizottság túloz ezzel a elnézést javítom magam, a 15 milliárd euróval, és hogyha Sabla német pénzügyminisztert idézem, ő szerinte egy függetlenebb szervezetnek kéne a fiskális szabályokat megalkotnia. És a bizottság egyelőre az SDP szabályokat nem érvényesítette. Én öntől szeretném hallani, hogy egy független ügynökség vagy szervezet jobban végre tudná hajtani ezeket a követelményeket. Tehát az első kérdése válaszul, nevezetesen, hogy a bizottság túlzott-e a javaslatával, az ajánlásával. Erre csak meg tudom ismételni, mint már említettem, a fiskális expanzió lehetősége, illetve a paktumból adódó irány elképzelhető, hogy ellentmondásban vagy konfliktusban van egymással. Az első feladata a bizottságnak a paktum érvényesítése. Ez ugyanis az a jogi keret, ami egyben tartja az eurozónát. Én most nem érvelek emellett, hiszen én meggyőződéses kálvinista kellene, hogy legyek holland lévén, de én katolikus vagyok. Én tudom a múlt tapasztalataiból, hogy mennyire fontos megőrizni a paktum hitelét. és a jó időkben megvan egy kísértés, hogy lazítsunk, rossz időkben pedig a fejüket fogjuk, hogy szigorúbbnak kellett volna lennünk. Tehát remélhetőleg az eurozónát egy stabil helyzetben sikerül fenntartani. Ami pedig a független ügynökséget illetni. legyen -e európai szinten egy független fiskális testület, amely felmérné, hogy a kormányok, illetve a nemzeti költségvetések mennyiben felelnek meg a paktumnak, tehát ez a testület alapítaná meg a tényeket, majd ennek alapján a bizottság töltené be a végrehajtó szerepet, amennyiben a tagállamok nem felelnek meg ezeknek a szabályoknak. Tehát az öt elnök jelentésének ez a megállapítása, ez a következtetése. A fiskális testület létrejött a bizottság égisze alatt, és felmerül a kérdés, hogy kellően függetlenek-e minden esetre ennek a testületnek az elnökét decemberben elsőként látjuk vendégül a Eurogroup ülésén, és majd meghallgatjuk, hogy hogyan látja ennek a fiskális testületnek a szerepét, a munkáját. Van még időm egy, esetleg egy kérdésre? Giorgio úr az Eurostattól a munkacsoportunkhoz ellátogatott múlt héten, és Tudjuk, hogy a statisztikákban ilyen hibák adódtak. Az önvéleménye szerint a görög statisztikák most teljesen megbízhatónak tekinthetők? Az Eurostát elnöke mondta ezt, szúrja közben az elnök. Én úgy gondolom, hogy óvatosan kell megkérdezzük a politikusoktól, hogy a statisztikák mennyire megbízhatóak. Ugyanis ez egy ilyen kérdés megrendítheti a bizalmat az Eurostat statisztikáiban. Tudom, hogy a statisztikusok elvégzik azt a munkát, amit mi tőlük várunk. Lehet, hogy nem hinnék el, ha én azt mondanám, hogy a nemzeti a holland nemzeti statisztikák jók vagy rosszak, hiszen azt mondanák, hogy én egy europolitikus vagyok. Tehát ne a politikusokat tegyük felelőssé a statisztikákért. Jó minőségű statisztikákra van szükség egész Európában, és ennek alapján lehet lefolytatni a politikai vitákat. Minden esetre a tényeket kezeljük tényként. Köszönöm. Dimitros Papadomulis. Köszönöm, elnök úr. Dijsselbloem úr, kérem vegye fel a fülhallgatót, mert görögül folytatom. Először is a kollégámnak, aki a korábban tett fel egy kérdést, egy héttel ezelőtt Mache, az Eurostat elnöke itt járt nálunk, ő német, és Megkérdeztük, hogy a görög, görög statisztikák mennyire jók. Ő azt válaszolta, hogy komoly előrelépés történt a korábbiakhoz képest, és a korábbi eh, dolgok már nem fordulnak elő, ugyan vannak strukturális eh, gyengeségek, ez jellemző minden nemzeti statisztikára, de ezek nem politikai jellegűek. És most amikor eh, a görögökkel kapcsolatos bizalomról beszélünk, ezt mindenféleképpen figyelembe kell vennünk. Üdvözlöm eh, Blum úr a szakbizottságunkban. Én eh, nagy figyelemmel hallgattam a Görögországgal kapcsolatos pozitív megjegyzéseit, említette az intézkedéseket, amelyeket meghoztak, amelyek a bizalmat tovább erősíthetik, és említette, hogy december 5-éig lesz egy szakmai szintű megállapodás a helyzetet illetően. Én most a Sisyphuszi történetre hívnám fel a figyelmet. A görögök óriási erőfeszítéseket tettek, másoktól is elvárják, hogy a kötelezettségeiknek megfeleljenek. Draghi úr tegnap említette a pozitív lendületet, és szerintem ezt kellene kiaknáznunk, nem szabad tovább késlekednünk. Tehát a kérdésem az, hogy mit várhatunk az EU, a Eurogrouptól a december 5-i ülést követően a kötelezettségvállalások második részének teljesülését illetően, ami az, a görög adósság enyhítést illeti, vagy az esetleges többletet 2018-on túlmenően. Az IMF drasztikus adósságcsökkentési intézkedéseket vár el, középtávon pedig eh, egy alacsonyabb eh, primer többletet vár el Görögországtól. Várhatóan ez a fenntartható növekedést lehetővé teszi. A Eurogroupon belül ön mit vár az IMF ezen két elvárását illetően? Köszönöm. Mit várhatunk? December 5-én Eurogrouptól, az intézményektől, meg tudjuk. Reméljük, hogy tisztviselő szinten megállapodás születik, szakértő szinten a munkaerőpiaci kérdéseket illetően. Ez nagyon fontos, egy nagyon fontos elem, amelyben szilárd alapokat kell teremtsünk ahhoz, hogy megfelelő legyen a, a vita. Aztán meg kell vitassuk még azon elemek némelyikét, amelyek korábbi megállapodásokból maradtak nyitva. Például a primary surplus kérdése, van egy olyan államházadási pálya, amely miatt Körögország 2018-ig 3,5%-ra kell állítsa ezt, és jó úton haladnak ehhez. Az előző megállapodások középtávról szólnak. Persze mit jelent a középtáv? Erről is folyik vita az Eurogrupban. Az IMF azt mondja, hogy nagyon hosszú ideig nem lehet Görögországtól elvárni ennek betartását. Mások meg azt mondják, hogy szükség lesz erre, tekintettel arra, hogy Görögország be kell tartsa a növekedési és stabilitási paktumot is, és azt is jelenti, hogy kell legyen elsődleges felesleg, és nem lehet, nem is volna legális arról dönteni, hogy hát Görögországot kiengedik ebből a dologból, ebből a követelményből. Úgyhogy a kettő alap között kell egy olyan realista útot találni, amely megoldást jelent. Azért mondom, realista kell legyen, mert az IMF-nek van egy álláspontja, miatt 3,5%-ban tartani hosszú-hosszú ideig ezt a felesleget, ez hatalmas nagy teher, úgyhogy nem lehet örökké fenntartani. Persze ez meghatározza, hogy a hitel fenntarthatóság hogy fog kinézni, úgymond, És ahogy elmondtam, az ESM-től is december 5-én fogjuk meghallani, hogy a rövid távú csomag mit jelent, hogy egyes hitelek költségét hogyan fogják levinni, mit fognak kínálni, milyen csomagot. Optimista módon 2018 végére több pótlógus intézkedést is fölkészítettünk. Az IMF bizonyal megkérdezi majd önöktől, mennyire mennyit vállalnak mindebből, mire képesek, és ezek alapján az IMF, ahogy májusban már megígérte, az év vége előtt a, a tanáshoz fordul. Ahogy Mária Drági is mondotta, erre a pozitív légkörre, konstruktív légkörre építenünk kell, ne engedjük, hogy, hogy elmúljon, haladjunk. Ha más nem lépésről lépés. Én legalábbis így szoktam, lépésről lépésre haladok. Van, aki gyorsabban akar, más egyáltalán nem akar haladni, azokat kicsit lögdösni kell. Mint mondottam, lépésről lépésre tudunk haladni. Köszönöm. Sven Gold. Üdvözlöm. Először azt szeretném elmondani, hogy teljesen egyetértek önnel abban, hogy nem, maga, nem magát az eurót kell kárhoztatni a, a gyenge növekedéséért, hanem a koherens gazdasági és pénzügyi politika hiánya az eurozónában az, ami hiányzik, és ami hozzatartozik egy közös devizához. A, a, meg, a, a nagy sikerek történetét az LKB e nagyon ö, laza ö, politikája és hiperalacsony kamatlábak okozzák. Mindez vegyezteti a, a nyugdíjrendszereket, például a, a holland nyugdíjrendszert is, fenyegeti, meg a reálgazdaságra koncentráló bankokat is. Ilyen értelemben hiányzik a közös gazdaságpolitika, és ezért jó, hogy a bizottság tett ez irányba egy lépést a közös államháztartási pozícióval. Kérdésem az, ön támogatja ezt, vagy sem? Nem volt tudni világos a bevezetőjében. Másosabban a holland kormány tehetne valamit annak érdekében, hogy erősítsük a közös államháztatási politika koherenciáját az eurózónában, például azzal, hogy nem akadályozza azokat a intézkedéseket, amelyek az adóverseny elkerülése ellen kerültek vezetésre. November 18-án írt egy levelet a holland parlamentnek, amelyben azt kérte, hogy 5 évre halasszák el az adóelkerülés ellenes irányelv bevezetését. A holland kormány a CCTB ellen foglalt állást nyilvánosan, sőt, a vállalati adó, a társasági adó csökkentését kérte valamint az, azon döntések végrehajtásában is késlekedik, amelyek június az emlékem kellett volna a, a szabadalom ügyben bevezetni. Mit csinál tehát az eurózóna annak érdekében, hogy helyre tegye a holland pénzügyminiszter álláspontját, amely az ő másik posztja? Ebben az a jó, hogy egy ember csinálja a kettőt. Első kérdés az volt, mi a véleményem az eurózóna államáztatási pozícióját illető ajánlásokat. illetően. Szerintem az, hogy a tényeket megnevezzük, hogy egyes országnak van mozgástere államháztatásban, és ezt használhatnák okosan is. De ez a tagállami kormányoktól függ, hogy eldöntsék, mennyiben akarnak, és miképpen akarják befektetni ezt. Az idő haladtával egyre több ország lesz ilyen helyzetben. Hogy olyan vitát folytassanak, amelyek jövőben befektetésekről szólnak, semmint a válság bajainak az orvostásából. Ez nagyon jó fejlemény, de minden tagállam maga kell döntsen ebben. Másodszorban, adókérdésekben. Nem, sajnálom, hogy ennyire csalódott. Az ECOFIN elnökeként nagyon nagy nyomást gyakorlok arra, és időt fektettem abba, hogy ebben megállapodás szülesen. Ön lehet, lehet, hogy nincs ígyére ez, de szerintem ez egy jó lépés. És a BEPS megállapodás végrehajtásában vezető szerepet vállalunk. Decemberben megdöntjük az ETA-t e kettőt, és szerintem decemberben az ECOFIN-ban megállapodásra jutunk ebben is hogy a holland kormánynak vannak a konkrét óhajai ezzel kapcsolatban. Persze, hogy vannak, minden kormánynak vannak, de öt évvel később akarja elvégrehajtani, vagy hát sem, ahogy a holland parlamentnek írta. Amit itt mond nekünk, az nem koherens azzal, amit a holland parlamenti kollégáinak mondanak. El akarja halasztani a végrehajtást? Én decemberben akarok megállapodást kötni, és a konkrét intézkedés végrehajtását illetően, a hibrid mészmesek ügyében harmadik országokkal időt vesz igénybe az adó, nemzeti adórendszerekben. A vállalatokat újra kell, árat kell struktúrálni, mint ön is tudja, és mint holland miniszter ehhez időt kérek. Ahogy más országok is kértek átmeneti időszakokat más elemekre vonatkozóan. Így lehet előrelépni. Néha kell egy kis idő a végrehajtásra, hogy haladjunk. Az öt év csúszás azt jelenti, hogy alapvetően a transnacionális vállalatok profit kivitelét megengedi. Egyetlen transnacionális vállalatnak sincs szüksége öt évre. Ez holland pénzügyminiszteri érdeke, hogy én holland pénzminiszter is vagyok mindig a hollandok Hollandiában is így beszélnek. Nem személyesen öntámadom, hanem a hollandok így szokták, keményen fogalmaznak. Semmi gondom azzal, amit mond. Én, mint holland pénzügyminiszter, amellett érvelek, hogy kapjunk némi időt a végrehajtásra. Meglátjuk, mi lesz decemberben ennek az eredménye. Fontosabb azonban, hogy minden adókérdésben előrelépjünk, emellett eldönt, elszánt vagyok, mindig is így volt az elmúlt években, bírálhat engem, hogy nem teszek eleget, Tudom, hogy mennyire szereti Hollandiát ebben a témában. Vitázunk, és előre fogunk lépni. Köszönöm. FTD Beatrix van stop. Köszönöm, Diszeblom úr. Az államháztartás az eurozónában súlyos bajban van, ebben egyetértünk, a deficit az eurozónában 1,8%-ról 1,5%-ra kéne csökkenjen jövő évre, ez így helyén való, ám lehetne jobb is. A növekedés, adóság, deficit, egymással kapcsolatban levő folyamatok. Egy, fontos, hogy állam stabil maradjon, 16%-os adóság állománya, 3% növekedett a BEPS révén. A BEPS részében tehát szükség van egy olyan 5%-os gazdasági növekedést kéne tartani ehhez, e számok tartásához, és akkor a, a, ahhoz, hogy ezek az egyensúlyok fennmaradjanak. Tehát ha 5%, ahhoz, hogy 5%-on nőjön az a gazdaság, 5%-kal kell nőjön, ez a BEPS is. És itt az eurozónál problémái ebben vannak. 91%-a volt a BEPS-nek az adósság, ez további hitelnövekedést irányoz elő 2%-kal. Ebből növekszik, ebből adódik a, a gazdasági növekedés igénye, amely legalább ilyen magas kell legyen ahhoz, hogy tartani tudjuk az egyensúlyt, miközben csak 1%-os a potenciális növekedése az eurozónák, az, az LKB 2015-ös áprilisi ö, weboldalán olvasva miszerint a potenciális növekedés nemzetközi intézmények bestése szerint 1% alatt lesz az eurozónában. A potenciális növekedés, tehát 1% alatt várható. Más szóval az eurózóna már most is szánalmas helyzetben van, rövid távon azonban sokkal rosszabb lehet ez. Számolni kell azzal, hogy a külső gazdasági tényezők, a pénzügyi stabilitás problémáját, amelyet a tegnap az olasz bankok ügyében látunk a politikai. Felmerül a kérdés. Lehet, hogy inkább más munkahelyet választhatna, mint a mostani. Szívesen látna másikat? Um, here again. Igen. Itt megint egy olyan témáról van szó, amely visszavezet oda, hogy meg kell értenünk, hogy hol is állunk pontosan. Az eurozónával kapcsolatban kimondhatjuk azt, hogy már az egy százalékos növekedés fölött vagyunk. Vannak olyan országok, amelyekben 3% fölötti a növekedés, a többségben egyébként 2% körüli, van ahol 0 és 1% közötti, de az biztos, hogy már majdnem mindenhol növekedési pályán áll a gazdaság. Mit jelent ez? A deficit csökken, egyre több ország képes lesz egyensúlyi állapotba kerülni az, el, az elkövetkezendő egy-két évben, és majd befektetni is képesek lesznek, tehát ezt a negatív ciklust, a borzalmas válságot magunk mögött tudhatjuk, és szép lassan egy pozitív ciklusba fordulunk át. A, az államadóság is csökkent, persze ehhez idő kell, mert hogyha költségvetési problémák vannak, akkor ugye az adósságtól meg kell szabadulni, és nem lehet gyorsan megtenni ezt. Hogyha önöknek van erre jó megoldása, akkor mondják meg, hogy hogy kell csinálni. Amit mindenképpen meg kell tennünk, az az, hogy a pénzügyi rendszerünket szanáljuk, ugyanis itt a válság a szuverén államatóság problémáját vetette fel, a jövőben nem szeretnénk, hogyha ez megismétlődne, sokkal ellenállóbbá kell tennünk a különböző sokkokkal szemben a gazdaságainkat. De ugyanakkor az állami adósság kérdését, vagy a költségvetési hiány kérdését nem lehet egyik pillanatról a másikra megoldani, szép lassan megy lefelé az adósság szint. Ez ugye GDP arányosan értendő mindig. Köszönöm szépen, és most kérem, hogy az 1.6-os cikket B bekezdést olvassák el, mert itt pontosan erről van szó. ENF következik. Köszönöm szépen. Dessa Blum úr a két interjúban múlt héten arról beszélt, az ftlz et megadta az egyiket, másikat a Trau újságnak, azt mondta az interjúban, hogy a holland kormány az euróválság mélyén megvizsgálta azt is, azt a lehetőséget is, hogy az, eurozona, az euró nem éli túl a válságot hiszen nyílt demokráciákban élünk, hasznos volna, hogyha egy kifejtené, hogy milyen modell képzel el, hogy vajon milyen evolúciós pályát lehet elképzelni ezzel kapcsolatban, és vajon meghatározta a, a, a, az okokat, amelyek miért így nyilatkozott a Trausernek, meg azt mondta, hogy egy, az euró minőségi definícióját illetően a, inkább a Deutsche Mark, mint az itt olasz lira ö, lenne a példája annak a minőségi referenciónak, amely a stabilitás és az értéktartás tekintetében megcéloz. Ám ez szerintem jó nyilatkozat, ám ön, mint az Eurozona elnöke, egy a társadalmi gazdasági modell standardizálását kell, hogy megcélozza ahhoz, hogy az, az euró stabilizálható legyen, holott mindig egy német és holland modell tartanak szem előtt. Megerősíti ezt? Hogy így, így értelmezik az eurót végül is, egy holland és egy német modell alapján képzelik le ennek jövőjét? Um, thank you very much for reading. Köszönöm szépen, hogy elolvassák az interjúkat, amik velem készülnek. Ez az önök feladata. Jó kis munka lehet ez. Nos, hát először is nem ismerem el az első idézetet, nem ismerem, ez az RTL-ből származik állítólag. Én nem voltam ott, és nem is voltam miniszter ebben a korszakban. Úgyhogy ha megkérdezik, hogy akkor mi volt a modell, vagy az alternatíva. A, a, persze, akkor előkészült a pénzügyminiszterként ö, egy negatív szenárióra, egy negatív ö, forgatókönyvre, hogyha a válság és az holland kormány persze nyilatkozott mindig, hogy a, az eurót egységes valutaként fenn akarja tartani, ám ön akkor arról beszélt, Dijsselbloemot idézem, hogy mi lenne akkor, hogyha ez nem sikerülne. A, tele, a RTL televízión le, meg lehet nézni ma is. Thing, because then it shows my... Igen, ez azt mutatja, hogy mennyire elkötelezett vagyok abban, hogy az eurozóna megmaradjon egységesen, és erősítsük meg azt, amink van, építsünk erre, ahelyett, hogy megint megnyitunk olyan kérdéseket, amelyekről a múltban már sokat vitáztunk. Az eurozóna válságával kapcsolatban nagyon sok kormány feltette magának azt a kérdést, hogy mit tehetne, de úgy gondolom, hogy soha nem volt a holland kormány sem, az mostani jelenleg is, sem a korábbi kormány szándékai között ez. Ráadásul szerintem ez egy nagyon régi gondolat. Nem tudom, hogy hány ilyen kérdés fognak még a szememre vetni. Másodszorban az euró amikor az euróról beszélünk, akkor szerintem nagyon nagy érték az, hogy egy bizalmi fizetőeszközünk van, amelyben bíznak az emberek, és erős. És ilyen értelemben kell összehasonlítanunk a régi valutákkal. Ez nem egy német vagy egy holland modellt jelent, egy közös modellt alakítottunk ki, és ennek része a fiskális stabilitás, Része ennek a modellnek az is, hogy együtt és nemzeti szinten próbáljuk meg felvenni a harcot a makrogazdasági egyensúlytalanságokkal, és ez az a modell, amely mellett letettük a voksot, nem egy különleges modell mellett. Köszönöm szépen, Ludek Niedermayer. Köszönöm szépen. Szeretnék utalni az ön munka programjából a nemzetközi dimenziókra. Erről is vitáznunk itt. Mik a külső kockázatok az eurozóna számára, illetve az európai növekedéssel kapcsolatban, mik, milyen kockázatokat lát kívülről, és még ki tudná-e fejteni azt, hogy Kína és a szabadkereskedelem viszonylatában hogyan gondolkodik, és harmadsorban pedig hogyan látja ön a kínai fejleményeket, az állami támogatások alkalmazása és, az egyszer, és a valutapiaci beavatkozás területén. Egy kicsit meglepett az, amit ön elmondott a, azzal kapcsolatban, hogy öt éven keresztül szeretné megvalósítani a javulást. Hát ez gyakorlatilag nem mérhető javulás szerintem, ez nekem nem kielégítő. És aztán a CCT csomagról is kérem, hogy mondjon néhány szót. Csak hogy biztos legyek benne, hogy nincsen félreértés az euró csoport nem dönt és nem is beszél a, az adópolitikáról, tehát ez az ECOFIN tárcájához tartozik, és minden bizonyal majd a decemberi találkozón erről szó is esik. Ami a külső kockázatokat illeti, nagyon sok külső kockázat van. Én azonban optimista vagyok jelenleg Kínával kapcsolatban. Egy vagy két évvel ezelőtt beindult egy folyamat, ami most is még folytatódik. Mm, túlz kapacitásokkal valamit kezdeni kell az EU, a kínai gazdaságban, és Európa meg is védi a saját érdekeit ezekben a gazdasági szektorokban. Gazdasági szempontból Kínával kapcsolatban optimisták lehetünk. Szerintem az az átalakulás, ami most ott tapasztalható, elég jól jó kezekben van. Az Egyesült Államok kérdése nagy kérdőjel jelenleg. Szerintem mondhatjuk, kimondhatjuk, hogy valószínűleg meg fognak akadni a kereskedelmi tárgyalások, ez pedig minden bizonyal negatívan foghatni a kereskedelmi kapcsolatainkra. Ez egy elszalasztott lehetőség is lehet, de hát majd megpróbálunk minél hamarabb valamit kezdeni ezzel a kérdéssel. Szerintem ezek a kulcsfontosságú kérdések. Polten következik. Köszönöm szépen. Egy olyan kérdésről szeretnék beszélni, amelyet világosabban kell látnunk. A Bázeli Bizottság munkájára gondolok. Például a különböző modellek alapján elkészített megközelítések, a modellek manipulációja, az elmúlt évek során állandóan csökkent a teljes tőke mértéke, éppen ezért a Bázeli Bizottság azon dolgozik, hogy itt a manipulációt el lehessen kerülni. Ugye itt a tőkekövetelmények kérdésében is felmerültek problémák, és Dombrovski biztos azt is mondta, hogy esetleg a bázeli megállapodást nem fogja alkalmazni az európai jogalkotásban. Hogyan látja ön ezeket a problémákat? Látja-e azt, hogy ilyen manipulációs megoldások napvilágot láttak-e, vagy sem? Ön támogatja a holland bankrendszerben ezt, hogyha növeljük a tőkekövetelményeket, azt ön hogyan látja, hogy ez mennyire kockázatos, hogyha a bázeli megállapodást nem követjük? Én azt hiszem, hogy az európai banki szektor számára kulcsfontosságú, hogy a fogyasztók és a befektetők bízzanak a kockázati szintben, amelyet a bank számukra bemutat. Éppen ezért fontosak a világos sztenderdek, mert ezek, ezeknek az alapján működik a bizalom. A belső modellekről nagyon sok vita van, én ezt nem ellenzem. Az amerikaiak azt mondják nagyjából, hogy ez nem jó, erre nincs szükség, az európai álláspont szerint viszont ennek lehet helye. A, azt kell inkább biztosítanunk, hogy a minőség ezeknek a belső modelleknek jó legyen. Tehát uh, itt a kockázati szinteket kell jól be uh, lőni, és attól függetlenül, hogy most az európai, illetve az amerikaiak mit mondanak nekünk, a mi saját érdekeinket kell néznünk. Nagyon fontos az, hogy a belső modellekből származó kockázat elemzés helyes legyen, és ezt biztosítani lehessen. Szerintem ez a jó megközelítés. Természetesen a tárgyalások során nagyon sok ilyen fenyegetőzés, előzetes lecsapás és ilyesmi történik. De végül is én úgy gondolom, hogy alapvetően az európai bankrendszerbe vetett bizalomra van szükség, az új bázeli megállapodáshoz mindig maradjunk hűek, és szerintem csak néhány kivételt lehet megengedni de egyelőre a bázeli folyamat még folyamatban van, közös megállapodásra kell jutnunk. Szerintem ezen belül a belső modellek megengedhetőek, de további sztenderdekre van szükség annak érdekében, hogy a kockázati szinteket meg tudjuk állapítani, és bizalmi, bizalom alakulhasson ki. De a nagy tőkeátételi arány mellett van a bankok esetében? Ezt nem csak Hollandiában, hanem Hollandián kívül is látjuk. És a kockázati flók tekintetében is lát lehetőségeket. Igen, itt a belső modellekre kell támaszkodnunk, ami pedig a tökéletételi arányt illeti a 3% a minimális követelmény, de ez nem egy állandó tőke átételi standard. A nagyon nagy intézmények, amelyek a rendszert befolyásolják, az ő esetükben én a 3%-nál magasabb arányt tartanám megfelelőnek, ugyanis ennél alacsonyabb mérték megakadályozza a bankokat a hitelezésben, Ugyanakkor a bankszektorba vetett bizalom növekedése vagy javulása is fontos, ez már bekövetkezik, és egy nagyobb arányú saját tőke egyébként a befektetők számára is bizalomerősítő, ami a jövő problémákat illeti. Tehát itt egy nagyon finom egyensúlyt kell találni a kockázat által súlyozott minőségi standardok és a saját tőke hitel arány tekintetében, ami a kockázati alapú modelleket illeti. Santiago. Tehát akkor most a tökéletételi arány tekintetében még a vonatkozó ajánlással, bizottsági ajánlással foglalkozni fogunk. Brian Haynes, üdvözlöm miniszter úr, először is a jegyzőkönyv kedvéért. Néhány hónappal ezelőtt a holland elnökségnek, illetve az ön csapatának és önnek személy szerint szeretnék köszönetet mondani. A javaslatuk átment a parlamenten. A holland soros elnökségén igen komoly munkát végzett, amiért hálásak vagyunk. Itt korábban említette, hogy ön katolikus, tehát pontosan tudja, hogy mennyire fontos a politikában a hallgatás esküje. Én azt szeretném hallani öntől, és tudja, hogy mennyire fontos ez az én, illetve az ön országa számára is, illetve a 27 tagállam számára. Én ír képviselő vagyok. Itt most a szétaprózott piacokról beszélünk. A pénzpiacok meglehetősen nehéz időket élnek, a tőkepiaci keret is rendkívül fontos az EU számára, de amit a kollégám Niedermayer úr az előbb említett a külső sokkok tekintetében, hogy ezeket hogyan vesszük figyelembe a pénz- és tőkepiaci működés szempontjából. Van-e, vagy elgondolkodott-e azon a Eurogroup elnökeként, hogy ezt a kérdést hogyan lehet kezelni? A német pénzügyminiszter helyettes nemrégiben azt mondta, hogy a, az EU 27 tagállama jövője szempontjából nagyon fontos, hogy a britek legalább elfogadják a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó jelenleg hatályos jogszabályokat, és hogy a jövőben is ezt tiszteletben tartsák. És most itt lehet, hogy az egységes útlevél vagy hasonló megoldás születik, de ezt nekik ami a 27 tagállamra vonatkozó szabályokat illeti, a briteknek is el kell fogadniuk, függetlenül minden egyébtől. Végezetül pedig a Eurogroup elnökeként az önvéleménye szerint nem várható-e negatív hatás az eurozóna költségvetési helyzetét, illetve a Brexit után 1,6-1,7%-os a költségvetési de nem tudom, hogy a jövőben a költségvetési pozíció tekintetében a Brexit milyen kihatással lesz. Köszönöm szépen. Én nem fogadtam, hallgat, vagy nem tettem hallgatási fogadalmat bizonyos kérdéseket illetően. ami a pénzügyi szektort, a pénzügyi szolgáltatásokat illeti, az üdvözítő megoldás vagy lehetőség az lenne, ha a britek elfogadnák az összes jelenlegi normát és követelményt, de érvelhetnek azzal, hogy a bankunión kívüli országként így is eltérhetnek bizonyos mértékben a normáktól. De a lényeg az, hogy elfogadják a jelenlegi jogszabályokat. És nagyon fontos a második rész ugyanis nem elegendő, hogy a britek azt mondják, hogy most elfogadunk mindent. A kérdés az, hogy mi fog történni. Nem tehetjük lehetővé, hogy egy harmadik ország teljes joggal folytasson banki műveleteket az Európai Unión belül. Itt bizonyos védelmet kell biztosítani. Ez pedig azt jelenti alapvetően, hogy egy norvég modellt szeretnének a pénzügyi szolgáltatások területén. A britek végül is a szuverenitás megőrzése véget szavaztak a kilépésre. De őszintén szólva nem engedhetjük meg, hogy az eurozóna pénzügyi központja az EU-n kívül, vagy az eurozónán kívül legyen, és hogy ez a központ a szabályokat figyelmen kívül hagyva működjön. Tehát annak ellenére, hogy én nagyon szeretem a briteket és a hollandoknak, mindig is szoros kereskedelmi kapcsolataik voltak. Tudom, hogy az írek az elsők, mi vagyunk a másodikak, de ettől függetlenül én azt látom, hogy nincs egyéb lehetőség. És gazdasági értelemben az, hogy most egy bizonytalan időszak előtt állunk, nem tudjuk, hogy a kapcsolatok hogyan fognak tovább alakulni, nyilvánvalóan ennek lesz gazdasági kihatása. A britek itt most a, megpróbálják a kockázatot valahogy mérsékelni, és évről évre haladni. Ők sem tudják, hogy hol lesznek egy vagy két év múlva és ezt egyáltalán nem örömömben mondom, hogy nyilvánvalóan ennek ki lesz, kihatása lesz a brit gazdaságra, illetve a City működésére. Erre fel kell készülnünk, és biztosítanunk kell, hogy minimálisak legyenek a negatív hatások, hiszen ez ami egyáltalán nem szolgálja mi érdekünket sem, hogyha a brit gazdaság sérül, épp úgy nem, mintha az európai gazdaság sérülne. Minden esetre ez egy kemény tárgyalás lesz, különösen a britek számára. Elnök, köszönöm. Edró Silva Pereira. Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni a bizottság közleményére, ami a pozitív költségvetési álláspontot illeti az eurozónában. Én elfogadom, hogy a Eurogroup a közleményt még meg kell, hogy vitassa, és azt is tudomásul veszem, hogy ön felhívta a figyelmet arra, hogy a stabilitási és növekedési paktumon túl, és a bizottság azt is elismeri azt, hogy ezek az ajánlások a tagállamokra nézve nem kötelező érvényűek. Ha feszültség van a stabilitási és növekedési paktum tekintetében, akkor a bizottságnak a paktum végrehajtását kell előtérbe helyeznie. Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt az alapvető kérdést, ami előttünk van. A vita nem a paktum végrehajtásáról szól, ugyanis a bizottság ezt nem vitatja, hogy meg kell felelni a paktumnak. Itt a vita körül folyik, hogy helyes vagy nem helyese a fiskális politika. Az Európai Bizottság az eurozóna költségvetését kérdőjelezi meg. És most idézem a bizottságot. A közelmúlt gazdasági és költségvetési adatai alapján a költségvetési követelmények, amelyek az ország specifikus ajánlásokban szerepelnek a tanács júniusban kiadott konklúziójában, összességében egy mérsékelten restriktív költségvetési politikát eredményez 2017 és 2018 ban miközben a gazdasági helyzet egy expanzív úton fog haladni. Az ország specifikus ajánlásokban restriktívebb költségvetési magatartást írnak elő, miközben az adatok más mutatnak. Tehát a bizottság más szóval megkérdőjelezi az eurozóna fiskális politikáját. Egyetértek azzal, hogy meg kell hallgatnunk a tagállamokat, de egy értékelést az Eurogrupnak is el kell végeznie. Egyetérte azzal, hogy egy mérsékelt, expanzív fiskális politikára van szükség. A valódi kérdés az, hogy azokban az országokban, ahol a költségvetés teret ad a beruházásokra, akkor mint ahogy már említettem, ezt meg kell tenni. A különbség azonban szűkül, ahol a növekedés már fellendült, a foglalkoztatás is jelentősen javult. Ott, ahol a munkanélküliség nagy, ott a költségvetés alig ad teret a fejlődésre. Úgyhogy most egy ilyen gazdasági ciklusban vagyunk, ami komoly kihívás. A bizottság nem adott e tekintetben választ, ezért az eurozóna fiskális álláspontja meglehetősen bonyolult, meglehetősen összetett, és ezért beszélünk az eurozónában egy enyhén expanzív fiskális politikáról. De hogy ez hogyan kezelhető ez a fő kérdés, és a bizottság erre vonatkozóan nem adott választ. Köszönöm szépen. Tom Pandenkerlaje. Köszönöm, elnök úr. A briefing anyagban, amiben felkészültünk, aláhúzott tény az, hogy a tematikus vitákban az Eurogloban a közgazdaság szerint nem elégségesek az erózónára vonatkozó, és a monitoring reform végrehajtása tagállamban nem elégséges kérdésem, hogy egyetérte ezzel a szakértői véleménnyel a jelentésben. És ha igen, hogyan lehet javítani ezen tovább? Másodszorban áprilisban az Eurogroup Group egy tematikus vitát tartott a nem jól teljesítő hitelek ügyében az EU-ban. Kérdésem az, ön mennyiben érzi azt, hogy konkrétan javult a helyzet tagállamokban, és hogyan értékeli a bizottság friss irányelv javaslatát, amelyben a újrastruktúrális keretek tiltását irányozná elő. Az elejéről lemaradtam. Mit idézett ön? Enderleinen ház adta ki a párbeszédre előkészületként ezt a tanulmányt, amely szerint a örökrobban a tematikus viták nem elégségesek. Nem ismerem ezt az anyagot. Nem tudom, hogy az erőkrobban a tematikus vitákat értékelték, úgyhogy majd mindjárt beleolvasok én is ebbe az anyagba. De nem értek egyet a, a nem jól teljesítő hitelek eurozónabeli helyzetével kapcsolatban, hiszen itt a tagállamok felelősségéről van szó, egyéni intézmények, bankok felelősségéről, felügyelő hatóságok hatásköréről az LKB bizottság feladata ez. Az Eurogroupban mindezen fel, szereplőket összehozva folytottunk vitát. Daniel Louis, az SSM felügyelőjével, a bankfelügyelettel tárgyaltunk, mit lehet tenni, felülvizsgáltuk a helyzetet, nagy hangsúlyt fektettünk erre a témára, hogy a bankok hogyan kéne újra struktúráljanak a, a veszteséges tételeket, kezelve, eladva. Tehát a tagállami jogalkotóként is fel lehet lépni, valamint a fizetésképtelenségi keretekben. Az insolvency framework az egyes tagállamokban nagyon különböznek a fizetésképtelenségre vonatkozó szabályok és keretek. Outputjukban, hatékonyságukban is különböznek. Kidolgoztunk néhány minimum standardet, de például arra, hogy mennyi időt vegyen igénybe egy fizetésképtelenségi eljárás lefolytatása. Egyes tagállamokban ez egy-két évig eltart, máshol meg 7-8 évig. Nagyon nagyok a különbség, tehát ezekkel foglalkozni kell tagállami szinten. Harmadsorban felkértük a bizottságot, és be is kezdtünk egy javaslatot, hogy dolgozzunk vagy harmonizálva ezeket a kereteket, vagy fel, létrehozva egy európai felettes szintet ez folyik, ez a munka folyik most a urostruktúrálási keretben, mely egy a bíróságok kívüli hitelrendezésre vonatkozó európai megoldást irányozna elő. Tehát az Európában való együttműködés e- ezen intézmények, érintett intézményekkel és tagállami kormányokkal ebben a témában új dinamikát ö, hozott létre. Sokan mondták, hogy hát a fizetésképtelenség a nagyon bonyolult kérdés, hagyjuk azt, hogy van. Holott létfontosságú hogy, hogy a, a bankok problémáit kezeljük, a gazdasági dinamikát helyreállítsuk, és fontosabban is, hogy az új befektetők, eurozónában befektetők bizalmát erősítsük. Fontos, a befektető értse, hogyan működik a fizetésképtelenség eljárás, hatékony-e, gyors-e, tehát ki lehet venni a pénz befektetőnek, hogyha rosszul mennek a dolgok. Mindezen témák tehát lényegi fontosságúak. A szabályozó, a tagállami kormány, a bizottság a főszereplői, és kezdeményezéssel éltek. Szerintem ez mutatja, hogy működik a módszertan. Köszönöm. Alfred Sant. Köszönöm. Nemrégiben a gazdasági észak és dél közötti ö, különbségek leküzdése hogy nem sikerült, de mélyült az EU-ban ez a szakadék. Az északon majdnem jó hogy munkanélküliségi helyzet, szuficitek vannak, még a déli országokban magas az államadóság, nagyon magas a munkanélküliség, a szegénység terjed, a jóléti állam bajban van. Ugyanúgy az eurózóna és az eurózóna tagállamok közötti a monetáris unió határai határozzák meg a különbséget. Az Európai Bizottság belátta ezt a problémát az éves növekedési jelentésében is, és előrelépéseket irányzott elő kimondva azok a tagállamok, amelyek elérték a célokat, az államháztartási feleslegeiket arra kell használják, hogy a határ, akár hátrányos is kezeljék a különbségeket a tagállamok, most megfelelő intézkedéseket tegyenek, de elmar mondotta, ugyanakkor az Eurogroup elnökeként és tekintve a decemberi ülésüket felkészülő. Mennyire valószínű az a lehetőség, hogy az Eurozóna tagállamok a bizottság ezen ajánlásait követik? vajon a tagállamok képesek-e igazi expanzív befektetési politikát folytatni a jelenlegi szabályrendszer megkötései között. Az OECD nemrégiben azt javasolta, hogy az államháztási politikákat a gazdasági növekedési irányba kéne módosítani. Az Európai Elnökeként úgy érzi, hogy a végrehajtás hiánya, a gond, és az, a, az eurozónának címzett ajánlások ö, vajon elégségesek ahhoz, hogy az északos divergenciát csökkentsék. Nagyon igaza van, hogy a válság során ez a fajta konvergencia, ez az egész folyamat inkább divergenciába ment át. Ez pedig nagyon is nagy fenyegetés a monetáris unióra, egyáltalán az egész közösségre. Ugyanakkor, hogyha megvizsgáljuk az eurozónán belüli növekedési rátákat, akkor azt látjuk, hogy ez a folyamat már megfordult a korábbi program alá ö, tartozó országokban az egyik legmagasabb a növekedés. Ciprus, Írország, Spanyolország, ezekben az országokban mind nagyon magas a növekedési ráta, magasabb egyébként, mint a központi országokban. Természetesen az országspecifikus ajánlásokat továbbra is követni kell, ez kulcsfontosságú a nemzeti politikusok számára, mert mindannyiunk előtt állandó kihívások vannak, és azzal kell bebizonyítanunk a munkánkat, hogy új lehetőségeket biztosítunk az emberekre. Most, az embereknek most, hogy magunk mögött tudhatjuk a válságot. Az emberek várják, hogy fel tudjunk mutatni valamilyen eredményt, de hát lassan haladnak a dolgok. Ugyanakkor a konvergencia folyamat azért már megmutatja az eredményeit, nagyon érdekes különbségek mutatkoznak a gazdasági dominika és a dinamikák és az eurozónán beli növekedési ráták között, és kiderült az, hogy a központi országok is növekedhetnek jobban, mert az egy százalékos növekedés az egyszerűen nem elég. Köszönöm szépen! Most ezzel lezártnak tekinthetjük ezt a párbeszédet. Nagyon hatékony, intenzív, gyümölcsöző volt ez a párbeszéd. Köszönjük szépen, hogy eljött, és természetesen várjuk az eurócsoport vitáit ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, és nagyon nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy konstruktív megközelítést tudunk alkalmazni azzal kapcsolatban, hogy megfelelő, kiegyensúlyozott megközelítést tudjunk alkalmazni a különböző tagállami megközelítések és az Európai Bizottsági szabályoknak való megfelelés között, illetve az ajánlások figyelembevételének szempontjából. Ahogyan hallhattuk, tényleg ez most a legfontosabb. Itt ajánlásokról van szó. Én minden esetre úgy gondolom, hogy ebben a jelenlegi keretben a tartalmi kérdések a legfontosabbak, melyek azok a jó politikai mixek, amelyeknek köszönhetően az eurozónát tovább lehet fejleszteni. Én remélem azt is, hogy Görögország kérdésében is sikerül majd tovább lépnünk, és itt is egyfajta konstruktív, pozitív megközelítésre van szükség. Köszönjük szépen még egyszer! Nagyon örülünk annak, hogy eljött, és bármikor várjuk vissza. Köszönöm. So, good. Akkor most folytatjuk a munkát a tízes napi rendi ponttal. Ez a szokásos havi felülvizsgálatunk, a jogi aktusok feltalmazáson alapul jogi aktusok és végrehajtási intézkedések ellenőrzése. A PSD 2-es, különösen az RTS, a fogyaszt támogatói, azonosító és biztonságos kommunikációs irányelv. A korábbi ellenőrzés, áprilisi ellenőrzés követően az RTS tervezetet nézzük most át a fogyasztói azonosításra és biztonságos kommunikációra vonatkozóan. Ezt a ez EKB-val szoros együttműködésben készítjük elő a megfelelő jogi van. Az EBB egy nyilvános konzultációt folytatott október 12-én, számos válasz érkezett, hogy az RTI a PSD2 elveit kövesse, és megfelelő egyensúlyt teremtsen a fogyasztók számára a biztonság és a szolgáltatók működése között, a versenyképesség tisztessége között, és a különböző fizetésekhez való hozzáférhetőség tekintetében. Az RTS tervezetet október 14-én egy levélben megküldtük az EIB-nek, Remélhetőleg, hogy ezen munka eredményeként megfelelő egyensúly születik, és technológiailag is semleges lesz a megoldás. A 63 per 3-as cikknek megfelelően ami az azonosítással kapcsolatos garanciára vonatkozik. És remélhetőleg ezzel a rugalmasságot is biztosítani lehet. A 7 per 4.2-es cikk nek megfelelően. A Digifizma részéről Oliver Szazmet és Rita Wetzenbeiket a versenyképességi főigazgatóságról üdvözlöm, illetve az IBA elnökét, Andrea Ibát, illetve az EKB elnök helyettesét illetve főigazgató helyettesét. Először az EIB képviselője kap szót. Köszönöm, és köszönöm, hogy meghívták az Európai Beruházási Bankot, hogy ismét tájékoztassuk Önöket. PSD 2-vel kapcsolatos munka van itt a jogal jogszabályi konvergencia kerül előtérbe. És nagyon fontos, hogy a PSD2 nagyobb versenyt és fokozottabb innovációt, valamint fogyasztóbarát megoldásokat tegyen lehetővé, és a fizetésekkel kapcsolatos szolgáltatások európai piaca megteremtődjön. Itt két további anyag készül majd a jövő februárig, Meglehetős bizonytalanság van azonban, hogy a az ütemet tartani tudjuk, hiszen további erőforrást nem kaptunk ehhez a munkához. A megbízásunk alapján azonban a PSD2 különböző célkitűzései külön igényeket támasztanak. A mai vita során is elhangzott például az RTS egy megbízhatóbb fogyasztói azonosítást és jobb kommunikációt irányoz elő. Itt meglehetősen nehéz kompromisszumokat kell kötni a különböző igények között. Az innováció tekintetében egy olyan technikai standardot kell kidolgozni, ami lehetővé teszi, hogy az ágazatban különböző megoldásokat lehessen kifejleszteni. A kifizetések belső piaca azonban pont az ellenkezőjét feltételezi, itt arról van szó, hogy el kell kerülnünk egy olyan helyzetet, hogy különféle standardok, normák szülessenek, ami megnehezíti a bankok működését. Ezen kívül a felhasználói barát követelmény feltételezi, hogy a tranzakciók meg könnyebedjenek, ugyanakkor viszont a biztonságot garantálni kell harmadik felek tekintetében is. Az előttünk álló kihívások meglehetősen tetemesek. Röviden arról, hogy hogyan kívánunk, kívánjuk ezeket a kihívásokat kezelni, Markus Ferber és Tajani kollégáktól kaptunk egy levelet októberben a parlament tárgyaló csapata nevében. Nézzük, hogy milyen lépések várhatók a közeljövőben. Az etigi folyamat alapján az RTS alapvetően fontos eleme a PSD2-nek a verseny fokozása, az innováció ösztönzése és a biztonságos fizetések ér, fizetési tranzakciók érdekében. Az RTS-nél figyelembe kell venni azt, hogy a piaci különböző piaci csatornák hogyan kommunikálnak és hogyan lehet hozzáférni a különböző elszámolási számlákhoz. Tekintettel ezen téma összetettségére már rögtön az elején azt várjuk, hogy mások is ötletekkel szolgáljanak a munkánkhoz. Nagyon hasznos válaszokat kaptunk a különböző szereplőktől, a piaci szereplőktől és más szereplőktől is. Ezt követően a bankokkal folytattunk konzultációkat, tisztáztuk a még függőben lévő kérdéseket. Ezzel párhuzamosan 20 különböző konferenciára került sor Európában. Ezt a konzultációs anyagot ebben a körben is megvitattuk, harmadik felekkel egyeztettünk, bankokkal, annak érdekében, hogy az EIB a megfelelő RTS tervezetet el tudja készíteni, és ebben szerepeljenek a legkülönbözőbb kompromisszumok is. Az eddigi erőfeszítések sikeresek voltak, 220 választ kaptunk, egy 2000-es, 2000 oldalas anyag született, és ez is aláhúzza, hogy mennyire fontos az RTS. Számos fél hozzájárult ehhez a munkához, és harmadik felektől is kaptunk válaszokat. Októberben értékeltük a válaszokat, és kb. 260 ponton tisztáztuk a függőben lévő kérdéseket, és ennek alapján tudjuk eldönteni, hogy a konzultáció során megfelelő kompromisszumok születtek-e. Végül is egy feedback táblázatot tettünk közzé az összes kapott válasz alapján. Ebben a táblázatban igyekszünk minél átláthatóbbá tenni az értékelésünket. Tisztában kell lenni azzal is, hogy a kérések zöme nem az RTS-re, hanem az PSD2-re vonatkoznak. És nyilván nem az EIB-nek kell állást foglalni ezen ügyekben. Jelenleg konzultálunk a bizottsággal, hogy ezeket a pontosításokat hogyan tudjuk kommunikálni. A PSD2 nem egy elefántson toronyban készül, hanem az összes érintett fél bevonásával, és továbbra is igyekszünk a teljes folyamatban átláthatóan működni. Most a há- a válaszadók által felvetett három aggályra szeretnék kitérni. Tajani elnök úr is ezekre utalt. A pozíciós anyagban szereplő küszöbérték, a közvetlen hozzáférés, valamint a fogyasztó azonosítással kapcsolatos mentességek, kivételek. Itt egy küszöbb érték bevezetéséről van szó a fogyasztók azonosítása tekintetében, és az az értékhatár 10 euró lenne. Ez a tranzakcióknak csak kis számát érintené. És engedjék meg, hogy most a táv fizetésekkel kapcsolatosan is szóljak a határ, a küszöbb értékről ugyanakkor ennek megállapításánál arra kell törekednünk, hogy a rendszer az elszámolások fogyasztó barát módon történjenek, kellő biztonsággal, és azt is figyelembe kell vennünk, hogy ezeket a küszöbb értékeket nem kellene -e megváltoztatnunk. A szolgáltatóknak milyen interfészt kell használniuk, Nyilván eh, itt eh, olyan kérés fogalmazódott meg, hogy az RTS-sel eh, kapcsolatosan a számlainformációs szolgáltatók a bankfogyasztó interfészen, vagy bankügyfél interfészen kell, hogy működjenek, és az autentikációs folyamatok is ezen megtörténnie az irányelv vonatkozó cikkeinek megfelelően. Ezen ajánlásnak megfelelően az IBS felhatalmazása pontos meghatározása a vonatkozó cikk alapján nagyon fontos. A mandátum szerint meg kell határozni azon követelményeket, amelyek a közös kommunikációs sztenderdeket, az identifikációt, az azonosítást információt és tájékoztatást, valamint a biztonsági intézkedések végrehajtását illeti. A mandátum ezért valószínűleg nem, úgy tűnik nem támogatja az RTS-ben meghatározókat, a PDS e 2 sem, meg a mandátum sem határozza meg a természetét ennek az értékelésnek, és a közvetlen hozzáférés miben létét. A referencia szerint a bankok a BBP-knek választást kell adjanak ahhoz, hogyan férnek hozzá az számláikhoz, ám ez nem határozza meg egy konkrét mikéntjét ennek a közvetlen hozzáférésnek ezen túl. Sem a preambulók, sem a cikkek nem határozzák meg közvetlen hozzáférést. A screen creeping variánsát sem határozzák meg, ezért nem világos, hogy mit jelent pontosan a közvetlen hozzáférés, még akkor is, hogy a DPA az RTS szerinti mandátuma még ilyet meg is határoznak. Az RTS tervezet, amelyet javaslunk, a közvetlen vagy indirekt hozzáférés koncepcióját van. a 19-es cikk szerint a fizetési szolgáltatás kiállja, amely számlát kínál, amely online hozzáférő, legalább egy kommunikációs interfészt is kell kínáljon ezzel. A cikk nem írja elő, hogy ez az a hozzáférés harmadik fél számára ugyanaz interfészen történik-e, mint az ügyfél interfésze, vagy egy külön dedikált interfész, azaz egy specifikus interfész, amelyet pont csak a harmadik fél hozzáférésének információra érdekében hoztak létre. Az RTS nem beszél erről, nem fogalmaz meg semmit. Erről érdekelne a parlamenti képviselők meglátása a konkrét ponttal kapcsolatban. A második javaslattal kapcsolatban viszont az RTS meg kéne határozza, hogy a PISP-k és DRSP-k az autentikációs folyamatokra támaszkodhatnak, amelyet az ESPSP szolgáltat. Az RTS szándékosan nem tartalmaz ilyen rendelkezést, mert már, már PSD 2-es 97. cikk 5 pontjában benne van már. A technikai sztenderdeket nem kéne megismételni ő rendelkezésekben, amelyek már jogi értelemben érvényesek. A harmadik gondolat kapcsolódik azon kivételekhez, amelyet az IBSPP mandátum kifejlesztett, azaz azon helyzetek, amikor a fizetési szolgáltatók, szolgáltatók nem követelnek meg erős ö, ügyfél autentikációt. Agályok megfogalmazottak, hogy az RTS nem konzisztens ezzel a szöveggel kapcsolatban, mert a kivételek túl ö, szűken megfogalmazottak, és nem engedik meg a kockázat alapú elemzést. Megvizsgáltuk ezen aggályokat, de még nem értjük pontosan az értelmezést mögöttük. Azért, mert a mandátum a egy pontban meghatározó, hogy a tagállamok garantálják, hogy a szolgáltató erős ügyfél autentikációt követel meg, hogyha a fizető online hozzáfér a kifizetési számlájához, és tranzakciót kezdeményez, vagy bármilyen cselekvést folytat a, olyan csatornán, amely kifizetési csalásnak ad. Le kell zárja, mondja az elnök. Összefoglalva tehát, ezek a kivételek nem mernek olyan messzire, hogy az erős ügyfél autentikációs alkalmazásból kivételt engedjenek meg, és kockázat elemzésként kivételt fogalmaznak meg, és ugyanez visszafelé is igaz a javasolt RTS nem utal egyáltalán a kockázat alapollemzésre, tehát nem tiltja ugyan, nem is, fog, nem is beszél róla. Sőt, a szolgáltatókat arra ösztönöznünk, hogy ilyen elemzéseket dolgozzanak ki, mint pótlógus intézkedés a csalás elleni harcban. Tehát kiegészítésként látjuk ezt, és nem kiváltva az ügyfél autentikáció követelményeit. Összefoglalva tehát, mint mondottam, most tekintjük át az összes konzultációs nyakban található meglátást, és készen állunk arra, hogy mélyében kielemezzük azon aggályokat, amelyek megfogalmazódtak, és bízunk abban, és a bizottsággal, és az LKB-vel együtt olyan megoldásokat keresünk, amelyek alapján bízunk abban, hogy megfog, megfele, megfelelő kompromisszum születhetik a PSD-CU 2-es egyes célkitűzés között. A mandátum januárra várhatóan elkészül számításaink szerint, és valószínűleg el kell halasszuk február elejére e mandátum kialakulását, de ez nem gátolja azon cél megvalósulását, amely a irányelv 2018-as átültetését és végrehajtását célozta meg. Köszönöm szépen. Most köszönöm szépen. Először szeretném elmondani, hogy mennyire nagyra értékeljük azt, hogy elmondhatjuk az Európai Parlamentben a véleményünket ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A felszólalásomban két kérdésre szeretnék összpontosítani, olyan kérdésekre, amelyeket én fontosnak gondolok, az Európai Parlament tárgyaló bizottságának szempontjából. Az egyik a közvetlen hozzáférés, a másik pedig a tranzakció. Nos, a hozzáféréssel kapcsolatban. A PSD 2 újdonsága az az, hogy lehetőséget biztosít a bankok számára, hogy biztosítsa az online fizetés lehetőségét a számlatulajdonosok számára az Európai Bizottság ezt a jogot az európai jogba is be akarja vezetni. A bankoknak ez nem tetszik, és nagyon sok bank nem látja, hogy nekik miért ne lehetne ezt a tevékenységet megtenni úgy, hogy belépnek az ügyfeleik számlájába, és azon keresztül végzik el ezeket a kifizetéseket. Mi úgy gondoljuk, hogy a bankok és nem bankok közötti ellentét valamilyen szinten már a múlté. A PSD 2 tehát egy jogi keretet ad, standardeket állít fel, és együtt haladunk az IBA-jel e együtt, hogy meg tudjuk valósítani mindezt. Ebben a, ebből a szempontból fontos azt látni, hogy a piacon konszenzus alakult ki, és úgy gondoljuk, hogy egy standardizált interfészre van szükség a DPP-k és a bankok közötti alkalmazásra. Ez nagyon fontos lenne a bankok szempontjából is, ugyanis egy ilyen standardizált uh, interfész biztosítja, garantálja azt, hogy hozzáférhetővé válik magas szinten, és a megoldások is benne foglaltatnak ebben a rendszerben. A jogalkotó feladata itt az, hogy megvizsgálja azt, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni ennek a standardizált interfésznek, és hogy hogyan tudja legjobban biztosítani azt, hogy megfelelőképpen működjön ez a rendszer. Ezen keresztül azoknak a félelmeknek is megoldást lehet találni, amelyek egyébként szerepeltek az önök levelében is, hogy mely szerint a közvetlen hozzáférést a standardizált interfész nem működése esetén fenn kellene tartani. Ezt komolyan kell venni, és a lehető legjobban ezt akkor lehet megoldani, hogyha megpróbáljuk azonosítani a tervezetben azokat a követelményeket, amelyek révén biztosítani tudjuk, hogy az interfész megfelelőképpen működjön. És hogy itt az iba jel együtt tudunk haladni a közös célok kialakítása érdekében. Egy másik aspektusra is felhívnám a figyelmet. Egyesek attól félnek, hogy ez a közös interfész nem működik, illetve attól is, hogy esetleg a ITTP-jük nem, révén nem tudnak majd hozzáférni azokhoz az információkhoz, amelyeket a jelenlegi működési forma során megtudhatnak, tehát gyakorlatilag ezek ugyanazok az információk, amelyek az online bankoláson keresztül hozzáférhetők a fogyasztó számára is. Tehát nem csak egy működőképes interfész a kihívás, hanem az is, hogy hogyan tudunk megegyezéssel jutni az információk mennyiségéről, amelyekről, amelyeknek kicserélésére szükség van. Tehát ez lenne a másik feladata a jogalkotónak, hogy ezeket az információkat helyesen azonosítja. Csak. Ezen kívül a véleményünk szerint a piacnak is vannak feladatai. Mi meg vagyunk győződve arról, hogy a PSD 2 felül, illetve az RTS tervezeten felül egyfajta standardizációra van szükség a piacon, annak érdekében, hogy egy versenyképes, e, páneurópai piacot tudjunk kialakítani az online fizetési piacon. Éppen ezért szerveztünk egy találkozót, amelyen részt vettek az érintett felek, mindazok, akik elmondták aggájaikat is. Nos, ebből a találkozóból az derült ki, hogy igenis, és vannak olyan technikai kérdések, és az egyik ilyen a közös interfész, de vannak műveleti vagy üzleti kérdések is, amelyek révén nagyon fontos információkat kell tisztáznunk. Önök is tudják, hogy az IC, e tehát az EKB az, amely ezt a rendszert felülvizsgálja, és a múlt héten pénteken sikerült arról döntést hozni, hogy ezeket a közös megoldásokat előre vigyük, beleértve mindazokat az érintett feleket, akik az aggájaiknak is hangot adtak. A második kérdéssel kapcsolatban, itt most röviden fogok értekezni, ez a kockázat elemzésre vonatkozik, itt irányelvekre, illetve iránymutatásokra van szükség. Először is fontos kimondani azt, hogy a PSD 2 kvantum szintű előrelépést jelent az elektronikus fizetési tranzakciók szintjén. Tehát egy sokkal erősebb eszközről van szó, amelyen keresztül az európai jogalkotó meg van győződve arról, hogy biztosítja ezeknek a tranzakcióknak a biztonságát. A másik fontos elem ebből a szempontból az, hogy ez persze nem jelenti azt, hogy nem lehetnek kivételek beleértve akár a tranzakciós kockázat elemzés eszközét. A harmadik elem pedig az az, hogy a piaci igényeket figyelembe kell vennünk, és meg kell találnunk a lehető legjobb egyensúlyt a jogalkotási igények és a piaci igények között. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Olivier Szálesz következik. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, jó napot kívánok. Nos, hát nagyon sok minden elhangzott már Andrea, Enria és Betty úr részéről, úgyhogy lehet, hogy én egy kicsit rövidebben fogok beszélni. Azt azért fontosnak gondolom, hogy lehetőségünk, biz, tehát lehetőségünk van arra, hogy ezekről a standardekről és a az RTS-ről most itt eszmét cseréljünk. Szeretném kihasználni ezt a lehetőséget arra is, hogy kontextusba helyezzem a mai vitánkat, és nézzük meg, hogy mit gondolunk a PSD 2 alapelveiről. Tudják többen is, hogy ezt a piaci szereplők, más országok és más jogalkotók nagyon jó irányelvnek gondolják. Azért gondolják ezt így, mert az innovációt, a versenyt fokozza, és magasabb biztonsághoz vezet, és ugyanakkor a fogyasztók előnyére válik, és végül azért is, mert jogbiztonságot hoz egy olyan területre, amely korábban nem volt megfelelőképpen rendezve. Tehát ezek voltak a fő célok, amelyek a jogalkotót vezérelték, és úgy gondolom, hogy mindenképpen ez egy nagyon helyes cél volt. Ugyanakkor vannak azért most is olyan kérdések, amelyek vitatottak, Két ilyen kérdésről van szó, az egyik a biztonság és a fogyasztók azonosításának kérdése, és itt megint csak nagyon fontos látni azt, hogy miért van erre szükség, a jogszabályban. Ez egy feltétel volt akkor, amikor megalkották a, a jogalkotók ezt a jogszabályt, a szupervájzorok, illetve a bankok számára, mert ezen keresztül tudják biztosítani a rendszer működését. Ezen keresztül a fogyasztóknak is az online biztonságot tudtuk biztosítani. Amikor ezt a döntést meghoztuk, megvitatta a jogalkotó, hát ezt főként a csalás elkerülése miatt tette. Azt kell, hogy mondjam, hogy ma a csalás még mindig nagyon fontos probléma. Nem fogok most statisztikákkal bombázni senki, de hát az internetes kifizetésekkel kapcsolatos csalási esetek nagyon magasak még mindig. Körülbelül 70%-át teszik ki az összes csalási esetnek az Európai Unióban. Nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy a csalásnak vannak költségei, amikor nem működik egy tranzakció, akkor azért a végén valakinek fizetnie kell, és éppen ezért ezt jogalkotóként nem szabad elfelejtenünk. Elképzelhető egy olyan helyzet is, amikor a, elrejtve marad ez a költség, de a legtöbb esetben a fogyasztónak kell ezt megfizetnie, mert növekednek a fogyasztói árak. Éppen ezért mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a fogyasztóazonosítás, ezen keresztül tudjuk felvenni a harcot a csalással, és ezért fontos a PSD 2-ben a biztonsági szint növelése, és erre utal egyébként a jogalkotók, a társjogalkotók is. Természetesen itt is lehet beszélni rugalmasságról, illetve kivételekről, és mi nem is ellenezzük, ellenezzük ezt, a rugalmasságot, hogy ebben a pontban is kielégítő megoldásra találjunk. Tehát például a kockázat elemzés az inkább kiegészítésként látjuk mi, amely nem felváltja a jogszabályban foglaltakat, hanem az kiegészítve, főként utólagosan egy további biztonsági szintet tud biztosítani. Azután a második ponttal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy ezek a biztonságos interfészek kérdésében megint csak a jogszabályban foglaltak nagyon világosan szólnak. Az ISP-k esetében, hogyha a 67-es cikk értelmében az ISP-k és a bankok közötti interfészek ma kielégítőképpen működnek, és ami a PSP-ket illeti, itt a 66-os cikk nagyon világosan fogalmaz, kötelezi a bankokat arra, hogy biztosítsák azokat az információkat, amelyek a kifizetéssel kapcsolatosak, illetve a kifizetés végrehajtásával kapcsolatos információkat is. A PSD2 megváltoztatja a helyzetet, ugyanis a PSD előtt a környezet a PISP esetében inkább az információ a fogyasztói oldalról egy ilyen kivonó rendszerben működött, most ez megfordult a PSD-nek következtében, és a PSD 2 következtőben megint változik majd a helyzet, a jelenlegihez képest. Ez azt jelenti, hogy mind a fogyasztók, mind a bankok hozzá kell igazodjanak az új helyzethez, mindenféle szempontból, a környezetet is hozzá kell igazítsák az új jogszabályhoz, és úgy tűnik, hogy erre képesek is. Ugyanahogyan Pöti úr is ezt eh, már elmondta, a stabilitáshoz szeretnénk hozzájárulni, és el szeretnénk oszlatni azokat az aggályokat, amelyek szerint ez az interfész teljes mértékben működőképes kell, hogy legyen, egész évben minden nap éjjel-nappal és hatékonyan kell, hogy működjön. Nos, ezzel kapcsolatban voltak aggályok, ilyen platformok már működtek bizonyos országokban, és értjük azt, hogy ezzel kapcsolatban milyen aggályok merültek fel. Nos, mi úgy gondoljuk, hogy itt az a feladat, hogy az ahogyan Pöti úr is elmondta, az ő által előterjesztettek jelenthetik a megoldást. Jó együttműködésre van szükség, az új és a régi piaci szereplők között, hogy egy fenntartható és mindenki számára kielégítő uh, környezetet tudjunk kialakítani, és természetesen azt is reméljük, hogy uh, ez a standardizált megközelítés, amelyet uh, valamiféle technikai szintként kezelünk, ezen keresztül hozzá tudunk majd járulni az aggályok eloszlatásához. És végül pedig azt tudom elmondani, hogy mi támogatjuk mindezt, és a rugalmasságot is támogatjuk. És ami a kommunikációs szintet illeti, mi reméljük, hogy ez technikailag semlegessé tudjuk tenni, illetve az üzleti modellektől is függetlenné tudjuk tenni, tehát úgy tudjuk megvalósítani, ahogyan az a PSD2 betűje szerint megfelelő. Releváns geoblocking javaslatokra is szükség van. Ezen keresztül egy egységes digitális piacot tudunk kialakítani, ami számunkra nagyon fontos az Európai Bizottságban. Köszönöm szépen. Tajáni úr, mint jelentéstevő. Köszönöm. Szeretném először is üdvözölni az Európai Bank Unió képviselőjét, a bizottság képviselőjét, az a Beruházási Bank képviselőjét. Markus Ferver vezeti a mi tárgyaló csapatunkat. A trialógus során nagyon jól együttműködtünk, és ez rendkívül fontos a 11 per 2-es intézkedések szempontjából is. Eria úr elmondta, múlt héten az Európai Bank hatóság felé egy levelet küldtünk a tárgyaló csapat aggájairól, illetve a technikai standardok tervezetéről. Az ilyen aggályok között például a harmadik fél szolgálat szolgáltatókkal volt kapcsolatos a az irányelv kapcsán megállapodtunk abban, hogy a TTP-nek kellene a számla tulajdonosa számára a szolgáltatást nyújtania meghatározott üzleti modell alapján közvetlen vagy közvetett hozzáféréssel. Úgyhogy itt a bankhatóság tervezetében a dedikált interfész okoz számunkra agályokat, ezt a levelünkben is kifejtettük, ugye ezt most nem ismételném meg. Csak annyit emlékeztetőül, hogy a parlament politikai szándéka a tárgyalások során az volt a bizottság javaslatának megfelelően, hogy a kifizetések vagy a fizetések piacát az új innovatív technikai megoldások előtt megnyissuk. Enria úrnak köszönöm a beszédét. A bizottság javaslata is üdvözlendő, és készek vagyunk a kompromisszumra, de hangsúlyozni kell a PSD 2-es stratégiáját a hálózatot meg lehet változtatni, és lehetőség van a kompromisszumra technikai szinten. Mi készen állunk a vita előtt, de mindenféleképpen fontos, hogy a stratégiát erősítsük a PSD2-vel kapcsolatosan. Köszönöm. Alle Ludvigson. Először is azt szeretném mondani, hogy a hatóság munkáját nagyra értékelem, ami a technikai standardokat illeti. Egy nagyon robusztus, erős, szilárd azonosításról van szó, és ezt a közlemény is biztosítja. Ami pedig a verseny semlegességet illeti, ez is megvalósul, épp úgy, mint az innovációk ösztönzése, a tárgyaló csapat mindig is azt hangsúlyozta, hogy fontos egy ilyen erős fogyasztó azonosítás, hogy a biztonságos fizetési tranzakciókat garantálni lehessen a belső piacon. Ez egy fontos előfeltétele a fizetési szolgáltatásoknak, és a folyamatos információ szolgáltatás szempontjából is fontos. Éppen ezért egy osztott, egy részekre osztott modellre van szükség közvetlen hozzáféréssel. A közvetlen hozzáférés támogatása azonban még végig gondolandó. A 19-es cikkkel kapcsolatosan egy problémát látok az RTS kapcsán. Itt egy kötelező interfészről van szó. A 90-es cikk kettes pontja viszont ellentmond az irányelvnek. Itt technikai standardok kidolgozásáról van szó, amelyek tisztességes egyenlő versenyfeltételeket biztosítanak minden szolgáltató számára, és technikai szempontjából is semlegességet biztosít az egyes üzleti modellek között. A technikai standardoknak biztosítani kell, hogy az azonosítás közvetlen hozzáféréssel történjen amikor egy operációs interfészről beszélünk. ami pedig a számla információ szolgáltatóknak, szolgáltatókat illeti, a fizetésekre vonatkozó átdolgozott irányelv megfelelő cikkét kell figyelembe venni, itt közvetlen hozzáférésről lenne szó. A fizetési információ szolgáltatók számára lehetővé kell tenni a fizetési tranzakciók azonosítását, és ez a megfelelő azonosítási információra kell, hogy támaszkodjon. A szolgáltatóknak a jövőben hozzáférést kell biztosítani olyan információkhoz, amelyek a számlára vonatkoznak, és ennek alapján válik lehetővé a fizetési tranzakció azonosítása. a 69-es preambulum pont, illetve a megfelelő irányelv cikk szerint a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy mindenféleképpen megtörténjen az azonosítás közvetlen és közvetett hozzáféréssel. Itt a kollégákat a részletek aggasztják, vagy foglalkoztatják, ami a technikai standardok tervezetét illeti. Itt az kifizetések azonosítánál bizonyos kivételek kerültek meg fogalmazására, megfogalmazására egy bizonyos értékhatár alatt. Itt ez a határérték azonban csak a tranzakciók egy kis részére vonatkozna és eh, amit a kollégáim az Ekon szakbizottságban javasoltak, a PSD2 tárgyaló csapata is ezeket a véleményeket képviselte. Végezetül pedig a versenysemlegességről ezt mindenféleképpen biztosítani kell. Nyilván meg kell próbálnunk megoldást találni ilyen vagy olyan módon e tekintetben is. Köszönöm szépen. Az ECR nevében Fox úr. Köszönöm, elnök úr, és szeretnék az EIB-nek, illetve a bizottság képviselőnek köszönetet mondani, hogy most itt bemutatták a javaslatukat. Én egy nagyon egyszerű, rövid kérdést szeretnék feltenni először is. Azzal kezdeném, hogy ez a technikai standard tervezet miért nem egy kockázati alapú megközelítésre épül, mint ahogy az egyes szint a level van szövegben ez szerepel. A megfelelő irányelv szerint az EIB-nek az RTS-t úgy kell kialakítani, ami megfelelő biztonságot garantál, figyelembe véve a kockázati követelményeket. Tehát pusztán, hogy egy 50 vagy 10 eurós értékhatárt elfogadunk, ez nem jelenti a kockázati alapú megközelítést. Az Egyesült Királyságban a csalások 25%-a 10 euró alatti összegű. Most nem tudom, hogy ezek megalapozott számok, vagy csak pusztán az egyszerűség kedvéért választották. Szerintem a csalásokkal szemben jobban fel tudnánk lépni, hogyha a szolgáltatók számára egy meghatározott célszámot fogalmaznánk meg a csalási arányok tekintetében. És aztán együtt lehetne egyeztetni, hogy mi az elfogadható szintű visszaélés. Tehát számomra az a feltűnő, hogy miért nem egy kockázati alapú megközelítést alkalmaznak, hanem egy önkényesen kiválasztott értékhatárt javasolnak. Egy gyakorlati kérdésem is lenne, nevezetesen, hogy a közlekedési hálózatokban hogyan le, lehet ilyen fizetéseket lebonyolítani PIN eszközök nélkül. A közlekedési hálózatok egyre inkább contactless tehát ilyen contactless, ilyen kapcsolat nélküli tranzakciókat alkalmaznak, és ilyen esetekben biztonságos azonosításra van szükség, miközben nincsen pénzszám. Tehát egy fiatal ember, aki mondjuk 149 eurót kártyával fizet, de a fizetését visszautasítják, ugyanakkor nincs terminál, ahova beüthetné a PIN számát. Nem tudom, hogy ilyen környezetet is figyelembe vesznek el, mert hanem akkor elképzelhető, hogy valaki késő este ugyan kártyával akar fizetni, érintős kártyával, de nem tudja azonosítatni magát. Úgyhogy szeretném, hogyha ezt kifejezni, kifejteni, hogy az ilyen problémát hogyan lehetne áthidalni. Elnök, köszönöm szépen. Sophie Intveld. Köszönöm szépen. Mm, meg kell mondanom, hogy a prezentációt hallgatva, ha összevetem azokat az aggályokat, amit a szakbizottságunk felvetett, egyáltalán nem győztek meg, és különösen az interfészel kapcsolatosan. Itt az az érzésem, hogy az EIB óriási lelkesedéssel dolgozott ki egy javaslatot olyan pulykák számára, amit majd karácsony este felszolgálnak. Őszintén az az érzésem, és a levélben is ezt az agályunkat fejtettük ki, hogy a biztonságot, illetve az adatszolgált, adatbiztonságot valahogy a verseny kizárása érdekében akarják bevetni. A bankok Jelenleg az ESP-t és a PSP-t eh, ki akarják szorítani, miközben a saját eh, rivális szolgáltatásaikat fejlesztik ki. Én nem vagyok teljes mértékben meggyőzve az elhangzottak alapján. Az új technikai standardoknak választ kell adniuk az elmondott aggályokra. És valóban a valós versenyt kell és innovációt lehetővé tegyék, nem pedig eh, ahhoz szolgáljanak eszközül, hogy valamilyen család módon megakadályuk az innovációt. Tudom, hogy itt a bankok a kivárásra játszanak, és a standardok révén próbálják kizárni a versenyből az új piaci szereplőket, blokkolják a számlainformációkat, és közben gyorsan megpróbálják házon belül a saját szolgáltatásaikat ki fejleszteni, lemásolva a potenciális versenytárgyak modelljét, és a személyes adatokat, a számlatulajdonosok személyes adatait eszközül használják fel, amit én meglehetősen elítélek és remélem, hogy a standardok végül is lehetővé teszik majd a valós versenyt és innovációt, és nem csak egy piaci szereplő részére jelentenek előnyt. Köszönöm. McCarthy, vagy ki van itt? Sven Gigolt, biztosan a zöldek részéről, ugye? Igen, köszönöm, elnök úr. Elnök úr. Ön a megerősített részvétel tekintetében a meghallgatások során, ugye elutasítottuk a PRIPS sztenderdeket, örülök tehát annak, hogy változások adódtak. Tele van ugye a terem, rengeteg intézmény van jelen, ugye az IBI részéről látogatók, de kicsit a megváltozott volna a helyzet. Ez pozitív külső tényező. A legtöbb érv elhangzott már. Ezeket nem ismételném. Csak azt mondom el, hogy mi ezelőtt az eszmecsere előtt érdekes volt látni, mennyi lobbizás történt és történik. A bankokat nagyon izgatja az adatvédelem. Amikor ilyeneket kérdeznek tőlem, én is mindig nagyon gyanakú vagyok, Egyrészt, másrészt viszont úgy gondolom, hogy a versenyhatóságokat is nagyon aggasztják azok a javaslatok, amik az ATS-ből adódnak. És ha a Bundeskartel, amit a német kartelhivatal azt mondja nekem, hogy ez azzal veszélyen jár, hogy csökkenti a versenyt, és árthat az új fintek iparágnak, amely egyik lehetőségét kínálja annak, hogy csökkentsük a nem, nem indokolható marzsokat, akkor az aggályokra okot. Vajon a DJ Comp mit gondol mindenről, és talán érdekes volna némi inputot hallani onnan is. Az én benyomásom az, hogy az szöveg jelenlegi formájában, mely alapvetően a indirekt hozzáférésről semmit sem mond, nem az egyes szinttel esik egybe, és ha ezek az aggályok a biztonsággal kapcsolatban fennállnak, akkor fennállhat egy kötelezettség is, hogy megköveteljék a bankoktól, és talán a harmadik felektől is, hogy zárják le ezeket. A hozzáférés zárják le. Ez technikailag lehetséges. Ahelyett tehát, hogy az indirekt hozzáférést lekapcsolnák, és megengednék a bankoknak, hogy harmadik szereplőket akadályozzanak, mind a két féltől megkövetelhetnék a banktól is, meg a harmadik féltől is, féltől is, vagy a harmadik félveli szolgáltatóktól, hogy az adott hozzáférési próbálkozások alapján után zárják le a rendszert, ez nagyobb biztonságot jelentene, miközben nem kötnék meg a versenyt, és megengednék a, a piac sokszínűségét. De különösen érdekelne az ön visszajelzése azzal kapcsolatban, hogy a versenyhatóság mit mond, meg a főigazgatóság a bizottságon belül. Köszönöm, Marco Valli nincs itt. Barbara Kappel. Akkor spontán. Burkhard Pálc. Két percet kap mindenki. Köszönöm szépen. Elnök úr, úgy gondolom, az EBA és a bizottság ott nem lepheti meg ma, hogy a mi, az ECON szándéka az, hogy az alapdöntésre érjünk, emlékeztessünk a társjogalkotó részéről. Nem csak a technikai kidolgozásról van itt szó az autentifikációnak, hanem alapvető kérdéseket is hozzá, a verseny és a piachoz való hozzáférés alapkérdéseit. Két irányelvű van itt szó, amelyek egyértelműen meghatározzák a verseny diszkrimináció mentességét. Ezt a bizottság is tudja, az EBA is tudja, az Európai Központi Bank is tudja. Szerintem nem arról kéne itt veszekedni, hogy ezen preambulum pontokban szerepele, vagy sem. Tény, hogy ezek részei az irányelvnek, és mindig is részei voltak. Mindig részei voltak annak a politikai egyességnek, amely alapján áll. Persze, parlamenti képviselőként mindig figyelünk arra, hogy a technikai megoldást találjunk, amely nem diszk, a diszkrimináció mentesség és a versenysemlegesség céljait szem előtt tartja végső soron. Ez lényegi fontosságú, különösen a fogyasztó szempontjából, aki méltányos, költségbarát megoldást akar a kifizetési szolgáltásokban. Innen adódik a kérdésem az EVA és az, ECD, az LKB e kapcsán figyelembe kell vegyék azt, hogy versenyképességi vizsgálatok folytak a tagállamokban, amelyek a diszkriminációmentes valami piaci hozzáférés fontosságára felhívták a figyelmet. Nem gondolják-e azt, hogy az önök munkája az API terén, amely versenyjogi szempontból nem kéne megvizsgálni ezt, mielőtt bevezetik. És van egy pótkérdésem a bizottsághoz, az EBA tervezettől eltérnek nekem majd, hogyha megállapítás nyer, hogy a társjogalkotók nem tartják ezt a diszkriminációmentességet teljes mértékben figyelembe vevő javaslatnak. Köszönöm, Pervans Beres. Merci. Köszönöm szépen. Mindez emlékeztet arra, azokra a vitákra, amiket már régen megkezdtünk, az első szövegtervezettel kapcsolatban, aztán most látjuk, hogy hogy működik az egész helyzet, és hát a lobbisták is ugyanúgy itt vannak, mint korábban. Itt vannak a bankok, itt vannak a szolgáltatók, és így tovább. Engem az érdekel a legjobban, hogy a fogyasztóvédelem hogy működik ebben a rendszerben, és hogy a bankok a saját munkájukat végezzék. A banklobbistákra gondolok. Konkrétan figyelembe véve a bankok kölcsön vagy hitel nyújtását, az az ő feladatuk, ez az ő munkájuk. Az új technológiáknak köszönhetően ők megint új üzleti szeletet akarnak maguknak kihasítani, de most kiket védünk a bankokat, vagy a nagy áruházláncakat, vagy pedig az új szolgáltatókat? Szerintem ez így nem működik. Aztán fontos a tranzakciók biztonságának garantálása. Ebben az esetben is jogalkotóként koherensnek kell mutatkoznunk. És amikor azt vizsgáljuk meg, hogy milyen magas a csalás mértéke, az azért aggasztó. López Aguilar barátunktól megtudhattuk azt, hogy Borel úrnak is egy nagy csalás áldozatává vált ő is. Tehát azért ezt komolyan kell venni ezt a problémát jogalkotóként is, mert fontos biztonsági elemeket kell beépítenünk az inter fészek esetében nem arról van szó, hogy itt most az innovációt akarnánk gátolni, szó sincs róla. Én értem, hogy a, attól is félünk, hogy ugye hogy néz ki ez az ellenőrzési rendszer, amikor az interneten keres, keresztül vásárolunk. Az, hogyha a kódokat még egyszer meg kell erősítenünk mobiltelefonon, ez szerintem nem olyan óriási probléma, főként, hogyha megnézzük azt, hogy milyen hatalmas méreteket önt a csalás ezen a területen. És aztán hol van mindebben a terrorizmus? Nem szeretném, hogyha megkönnyítenénk ezeknek az interfészeknek a munkáját olyannyira, hogy a végén már semmit sem tudunk ellenőrzésünk alá tart, tartani, és ezért szeretném azt kérdezni az AIBA-től és a központi banktól is, hogy hogyan néz ki biztonsági szempontból a fizetések ellenőrzése, hiszen ez az egyik célja ennek a jogszabálynak. Köszönöm szépen, Markus Ferber. Ja, Köszönöm szépen. Volt alkalmam figyelembe kísérni a triológust és a levelet is, amelyről sokat beszéltünk. Emlékeztetnék arra, hogy a PSD 2-nél nem arról volt szó, hogy új szolgáltatókat távol tartsunk a piactól, hanem, hogy megnyissuk a piacot észszerű módon. És persze itt a fogyasztó érdekét, fogyasztóvédelem alapján figyelembe kell venni, és az adatvédelem érdekeit is szem előtt kell tartani. Ezért a vonatkozó cikket ítéltük is, eh, idéztük is már, megfelelő és kockázat alapú követelményeket kell megfogalmazni. A kockázat szót azonban nem nagyon látom a szövegben. Ez a fő kritikus pont. Ezt bíráljuk. Olyan méltányos kompromisszumot kell találni, amely megfelel egyrészt a bankok érdekeinek is, meg azok érdekeknek is, amelyeket az új szolgáltatók vallanak magukén. Egyiknek sincs száz százalékban igaza a másikkal szemben szerintem. A politika feladata az, hogy egy kiegyensúlyozott megoldást találjon ezek között. A bírálat, amelyet a levélben kifejezünk, éppen a tárgyalócsapattal kapcsolatban az, hogy szerintünk nincs meg ez az egyensúly, amelyet meg kéne találjunk. Hogy tehát, hogyha ha csak a mozikártyát használunk, akkor 10 eurós kert, akkor senki sem tudod már készpénzt fizetni majd, mint Brüsszelben. Tehát el kell gondolkozunk a kizárólagos megoldások felett, tehát csak küszöbértékek alapján lehet megengedni valamit? Ha valaki már regisztrált és kifizetési információkat beterjesztett, más kockázata számol, mint aki új ügyfélként lép be egy platformra? Tehát ezt a ezt a kockázatot másképpen értékelni. Mert egyes adatok már ismeretesek egy regisztrált felhasználónál. Van egy tranzakciós minta már, ismert eszközről lép be a, a, a fogyasztó, vagy ha valaki ügyfél, vagy, valaki az ügyfél számlára egy ismeretlen eszközről, ismeretlen számtechnikai eszközről próbál belépni. Tehát rengeteg lehetőség is elképzelhető el, és nem lehet mindegyiket úgy kell felkészülni, mint hogyha egy kockázat alapú módszertamban halaznánk. Hogyan akarja élettel megtölteni tehát a 89 cikk követelményeit a kockázat elemzés alapján? A puszta küszöbértékek szerintem nem elégséges kockázatértékelések. értékelések. Köszönöm szépen. azt kell, hogy mondjam, hogy egyetértek sok elhangzott megjegyzéssel. Személy szerint az interfészekkel kapcsolatban azt gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott megoldásra van szükség, ahol figyelembe vesszük az összes szempontot, a 66.d pontot is, amelyben azt olvashatjuk, hogy a biztonságot mindig garantálni kell mindenféle körülmények között. Nos, ez az, ami miatt én úgy gondolom, hogy ez szerintem nem ellentmondásos. Ki szeretne ehhez hozzászólni, vagy lezárni ezt a vitát? Köszönöm szépen! Valóban nagyon sok kérdést vetettünk fel, egy néhányat most én megpróbálok megválaszolni, és aztán a kollégáknak is meghagyom a lehetőséget, hogy a többi kérdésre adjanak választ. Többen is utaltak egy hosszú technikai és jogi vitára, de azért arra emlékeztetnék, hogy a 98-as cikk hogyan néz ki a PSD 2-ben. Tehát lehetnek kivételek a következő kritériumokon, kritériumokon alapuló ö, ilyen kivételek lehetnek. Az egyik az összegekre vonatkozik, a másik a kockázati szintre, és a harmadik pedig a pénz összegekre. Tehát ez önmagában szerintem nem zárja ki az RBA lehetőségét, ugyanakkor elképzelhető, hogy a biztonsági iránymutatásokban is szereplők alapján ez, ez, ez elképzelhető, ez megvalósítható, és másodszorban pedig úgy is gondoljuk, hogy ez nem teljes felváltója lenne a korábbi rendszernek, hanem inkább egy kiegészítés, ezt az IBA-jel együtt kell megvizsgálnunk, és nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy az EB, az EBA hogyan fogalmazott augusztusban. Itt is várjuk egyébként a különböző érintett felek hozzájárulását, és biztos, hogy ezeknek a fényében a végső tervezetek kicsit változni fog még. Intveld asszony és mások utalásaival kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy igen, a verseny az egyik legfontosabb célja a PSD2-nek, és természetesen még most is ehhez nagyon erősen kötődünk. De tudjuk azt is, hogy különböző célok is lehetnek, azonos jogszabályon belül, például a biztonság, a fogyasztóvédelem lehetnek ilyenek, Pervans Berez is erre utalt, és nagyon fontos valóban a fogyasztóvédelmi dimenzió figyelembevétele. Ezen kívül pedig itt egy kicsit a kör négyszögesítésére van szükség, nagyon részletes szabályokon keresztül. Néhány évvel ezelőtt amikor bevezettük a dupla chip PIN rendszert, a, ez nagyon nagy forradalom volt, most ez hasonló lesz. Ehhez is időre volt szükség, hogy a felhasználók, az üzleti világ ehhez alkalmazkodjon. És végül pedig azt szeretném még elmondani, hogy még egyszer hangsúlyozom, hogy tökéletesen tudatába vagyunk az aggályoknak, és az érintett felekkel együtt megpróbálunk majd különböző a kiigazításokat eszközölni, és ugyanakkor figyelembe kell vegyük a PSD 2-ben foglaltakat is, mert szerintem senki sem akarja ezt felülvizsgálni. Köszönöm, ki következik? Az EIB. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek a hozzászólását. Még egyszer, lehet, hogy most ismétlem magamat, illetve amit Olivier már elmondott, de hangsúlyosan azt szeretném mondani, hogy mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsünk a az egyes szintű szöveg célkitűzései tekintetében. A PSD2 egy előre lépést szeretne tenni a piacnyitás felé, új szereplők felé, ugyanakkor a biztonságot is erősíteni kívánja. Végezetül is a piacnyitás a fogyasztók javát szolgálja, ugyanakkor nekünk a szereplők érdekeit is védeni kell. Ugyan a mi nevünkben szerepel a bank szó, de nem mi vagyunk az Európai Bank Szövetség, tehát mi nem kívánunk senkit külön megvédeni. Ezért a bevezetőmben hangsúlyoztam, hogy milyen folyamatot alkalmazunk, hogy a legkülönbözőbb résztvevőket igyekszünk bevonni hogy megfelelő egyensúlyt tudjunk kialakítani. Hogy ez sikerült-e? Itt most egyelőre egy konzultációs anyagról van szó, amihez várjuk a megjegyzéseket, illetve a tárgyaló csapat reflexióit, reagálását, ezt kaptuk meg az októberi levélben is, úgyhogy most készen állunk a párbeszéd további folytatására. Ami részleteket illeti, a küszöb értéket, vagy az értékhatárt illetően, illetve hogy miért nem kockázati alapon eh, választottuk ki a kivételi, eh, kivételeket. A számos az azonosítással kapcsolatos kivétel igenis kockázati alapú, van egy úgynevezett fehér lista, hogyha az ügyfélnek rendszeres tranzakciója van egy meghatározott szolgáltatóval például. Olivier említette, hogy ez az értékhatár kifejezetten szerepel a megbízásban is, és ez statisztikára épül, ami a kockázatot is tükrözi, a különböző tranzakciókkal kapcsolatos csalások kockázatát. Hogy ez az értékhatár helyese vagy sem, ez fel lehet vetni a konzultációk során. Számos válaszadó a tárgyaló csapat által küldött levél szerint a 10 eurót túl alacsonynak tartja, tehát ezekre majd vissza kell még térni. Összességében mi igyekszünk minden részletre reagálni és válaszolni a parlament által felvetett aggályokra, de tudjuk, hogy a piasznyitási vagy a versennyel kapcsolatos célkitűzések, amik a PSD 2-ben szerepelnek, nagyon fontosak. Ugyanakkor a technikai standardok kidolgozására is megbízást kaptunk, de ez csak az egyes szintű szöveg alapján tudjuk megtenni, és a bizottság is majd ezt ellenőrzi, hogy az általunk javasoltak valóban megfelelnek-e. Az EKB két dolgot szeretnék felvetni. Én teljesen egyetértek Andreával abban, hogy itt most nekünk nem a bankok érdekeit kell megvédeni. Az EKB soha nem volt ezen az állásponton, sőt azon az állásponton sem, hogy a nem banki szereplők érdekeit védjük. A hangsúlynak a versenyen kell lennie, végezetül is mi azt szeretnénk elérni, hogy megteremtődjenek a feltételei egy versenyképes európai piac számára a fizetési szolgáltatások piacán, ahol is több TPP versenyezhetne egymással, és könnyen hozzáférhetnek a számlákhoz Európa szerte. Éppen ezért a közös interfész a, az, ami erre lehetőséget ad. A tipipiknek nem kelljen 5000 különböző interfészt létrehozniuk, ez lenne a közös interfész célja, ez teremthetné meg a versenyképes piac alapját, és én nem látok ellentmondást a közös interfész és a biztonság között. A másik a tranzakciós kockázat elemzés, ez fontos. Szerintem az ezzel kapcsolatosan elhangzott aggályt komolyan kell venni, ugyanakkor a kivételeket úgy kell meghatározni, hogy azért ne ürüljön ki a biztonságos ügyfél azonosítás. A tranzakciós kockázat elemzés alapján kell a kivételeket meghatározni, és ez legalább olyan eredményt kell, hogy hozzon, mint az erőteljes vagy biztonságos ügyfél azonosítás. Köszönöm szépen. Köszönöm, jelentéstevő. Köszönöm. Lezárásképpen azt szeretném javasolni, hogy egy szakmai megbeszélésre kerüljön sor, ha megállapodásra akarunk jutni, akkor erre mindenféleképpen szükség van, és mi készek vagyunk a kompromisszumra, hiszen számunkra is fontos, hogy a PSD 2 szelleme a fizetési piac megnyitása. Mi nem a bankok ellen vagyunk, ha megoldásra törekszünk, azt hiszem, hogy mindenkinek ez a az érdeke, éppen ezért javasolnám, hogy egy szakmai megbeszélésre kerüljön sor közöttünk. Ez természetesen szokásos gyakorlat, hogy további eszmecserét folytatnak az illetékesek. ezen kívül a parlamenten belül is folytatjuk majd a vitát. Ha az elfben megállapodhatunk, akkor azt hiszem azt is elfogadhatjuk, hogy az interfész a biztonság egyik eszköze. Úgyhogy azt hiszem, hogy e tekintetben az EKB-val e egyet kell értenünk, de minden esetre a most javasolt technikai megbeszélés üdvözlendő Foxur. A mai szakértők egyikesen válaszolt arra a kérdésemre, hogyha egy fiatal mondjuk egy 49 eurónyi összeget akarnak kifizetni a kártyájával, de elutasítják és nem tud hazamenni, erre milyen megoldást lehet találni? Ha erre nem tudunk megoldást találni, ez a fogyasztókat azt hiszem alapvetően befolyásolja. Igen, ez mindenféleképpen helytálló felvetés. Ez az a terület, ahol további erőfeszítéseket kell tenni, és ez a példa is szerintem igen eklektikus. Én most nem osztanám meg itt a személyes tapasztalatomat egy fizetési csalással kapcsolatosan, de erről egy másik is eszembe jutott. Minden esetre a parlament majd felveszi a kapcsolatot a bizottsággal és az EKP-val, és folytatjuk majd az eszmecserét. Köszönöm, és az ülést bezárom.